Uh, please, sit down. Sorry for this uh, big... Kedves kollégák, foglaljanak helyet, és elnézést a kis késésért. Kedves kollégák, kérem, üljenek le, és akkor elkezdhetjük az ülésünket. Először ugyanis szavazni fogunk Svoboda úr jelentéséről, a téma Horvátország. Nyolcas módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. Kilences módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. tízes mellette ellene tartózkodók elutasítva. 11-es módosítás, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodók nem világos. Úgy tűnik inkább elutasítottuk, de ellenőrizzük. Kérem mindenki tegye be akkor a szavazókártyáját. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Harmincan mellette, 26-an ellenek, két tartózkodóval elfogadva, 13-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 14 mellette, ellene, tartózkodók Elfogadva. Nézzük akkor ezt megint csak meg. 14-es elektronikus szavazás. Tehát 14-es elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Úgy látom, nincs még itt mindenki, de hát lezárom azért a szavazást. Elutasítva, ugyanis 27-27 ellenében. 15-ös. Tessék? Kérem, mikrofonba beszéljen, szólnak a felszólalónak. A 13-asra kívánt szavazni? Mellette? Mert akkor 28-27 ellenében lesz. Ez a 12-es? Nem, 13-as. 13-as. 13-as, ugye? Elnézést kérek, akkor tehát az úr szavazatával együtt, Weidl úrról van szó, átment mégiscsak. 14-es mellette, Abbiamo votato il 14. Ah. Sì. 15 voti favorevoli. 15 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 16 mellette, ellene, tartózkodók, szerintem elutasítva, egyes kompromisszum. 16-ost ellenőrizzük, jó? Megnyitom a 16-osról a szavazást. tehát megnyitom a szavazást. 16-os. Úgy látom, hogy öten betették a kártyájukat, és közben nem szavaznak, azért ez elég furcsa. Most négyen vannak már csak, de akkor is furcsa a dolog. Miért teszik be a szavazókártyájukat, ha aztán nem szavaznak? 32-27 ellenében két tartózkodóval elfogadva. Tehát egyes kompromisszum két részben. Első rész, Tenok úr, elnök úr, Svoboda úr egyetértett velem, itt egy nyelvi változatról van szó, ugyanis a potential consequences on corruption, ez nem jó angolsággal van megírva. Én Generating Secondary Corruption Within EU Institutions megfogalmazást javaslom helyette angol anyanyelviként. Rendben. Tisztelt elnök úr, Hosszasan vitáztunk tegnap a frakciók között erről a kompromisszumos módosítóról. Jeleztük a szakbizottságban, hogy pártoljuk ezt a módosítót, csak az egyes és a hatos második részét nem egy egyes számú kompromisszumos javaslatot alakítottunk ki. Ebben egy új mondat szerepel az első részben, ami a második részben volt és Fenn kollega azt mondja, hogy az Európai Uniós intézményeken belül is lehetett szó korrupcióról, de ez egy nagyon súlyos vád, úgyhogy én azt kérem a kollégától, hogy vagy bizonyítsa be, vagy pedig vesse el ezt a második mondatot, ahogy a harmadikat is politikailag, azért ez egy nagyon fajsúlyos, nagyon súlyos kérdés, ilyen súlyos vádakkal illetni az intézményeket írásban, bizonyítékok nélkül, úgyhogy egyébként mindenki mossa a kezét, ez így nem működik. Eddig így működött az együttműködésünk, de most gond van. Én azt kérem a szakbizottságtól, hogy a második, harmadik ellen szavazzon, és csak az első rész szavazza meg. Szoboda úr! Tisztelt elnök úr! Ez nem egy új módosító, ez azon módosítók listáján volt, amelyeket időben benyújtottunk. Én azt javaslom, hogy akkor szavazzunk először az első feléről, aztán a többi részéről külön szavazunk. Igaza van Poszert úrnak, hogy a kompromisszummal ez nem volt benne, utána a többiről. Jó, hát ez így volt eredetileg is, két részben szavazunk, nem? Sőt, három, bocsánat. Első rész mellette. Ne haragudjon, és mi van az én módosításommal, mondja Tenok úr. Mi van az én módosításommal? Azzal együtt? Jó, akkor rendben. Tehát tartózkodók, elfogadtuk. Első rész, elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Második rész, elektronikus szavazás, ugyanis nem világos a helyzet. Lezárom a szavazást, öten nem szavaznak. 33-an mellette, 28-an ellene, elfogadva. Harmadik rész, mellette, ellene, tartózkodók, szerintem elutasítva. Nézzük akkor a 24-est. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 25 mellette, ellene. Nem világos a helyzet. Nézzük akkor elektronikusan a 25-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 33-29 ellenében elfogadva. 26 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 27 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 28 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva 29 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Legalábbis azt hiszem. 29-esről akkor elektronikusan szavazunk. Lezárjuk a szavazást. 35-en mellette, 27-en ellene elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum. Sőt, elnézést kérek, 32-es módosítás mellette, ellene, Ne haragudjanak, nem világos, úgyhogy ezt megint csak elektronikus szavazással fogjuk ellenőrizni. Megnyitom a szavazást. 32-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Negyven négy ellen szavazattal, hát ezt bőven elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 42 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 43 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 44 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 45 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 5-ös mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Így jön a hatos kompromisszum két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene, nem világos a helyzet. Akkor most a második részről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30-an ellene, 36-an mellette, elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 53-as, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, nem világos. Tehát második rész, az 53-as második részéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 49-15 ellenében elutasítva tehát. 54-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 14-es bekezdést 56-os módosítás három részben első rész mellette ellene tartózkodók nem világos. Első rész, tehát 56-os első része. Megnyitom a szavazást. lezárom a szavazást. 39, 28 ellenében elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Harmadik rész mellette, ellene, úgy tűnik elfogadtuk. Nem? Akkor ellenőrizzük. Harmadik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 59 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 61 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 63 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 64 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 65 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 67 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 68 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 69 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 73 mellette ellene tartózkodók elutasítva. De ezt most elektronikusan ellenőrizzük, tehát a 73-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 38-27 ellenében elfogadva 75 mellette ellene tartózkodók elutasítva 76 mellette ellene tartózkodók elutasítva 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 83-as, itt egy szóbeli módosítás is van, nincs? Tehát 83-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. Egyes szóbeli módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. 88. Nem, bocsánat. Tehát akkor az egyes szóbeli módosításról megnyitom az elektronikus szavazást. Megnyitom a szavazást, de hát itt van azért még kilenc kolléga, aki nem szavazott. Tehát 28-an nemmel szavaztak, 35-en igennel, tehát elfogadva. 12-es módosítás kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 92 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 93 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Preambulum bekezdések A. Kettes módosítás mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hármas mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodók, nem világos. A négyest ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. elutasítva. Ötös mellette, ellene, ez sem világos. Szerintem inkább elutasítva, de sose lehet tudni. Elutasítva? Jó, akkor legyen. Most még megy a elektronikus szavazás, hogyha valaki eltévesztette volna a helyzetet. Elutasítva. Hatos mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Hetes mellette. Ellene tartózkodók, elfogadva. Egyes mellette ellene tartózkodók elfogadva, és végső elektronikus szavazás a teljes jelentésről. non è d'accordo, però tutti gli altri gruppi sono d'accordo di procedere in questo. Mm-hmm. Va bem. Sì, sì, chiudi. Va bene, 62 favorevoli, 2 contrari, 3 astenuti, complimenti. Gratulálunk 62-2 ellenében 3 tartózkodással. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Akkor most Allora, qualche, qualche indicazione sull'ordine di voto. Akkor nézzük most a szavazás sorrendjét. Következik Türkmenisztánnal kötött megállapodás, és azután majd a jogalkotási javaslatról fogunk szavazni. És a végén Autala, vagy Hautala képviselő javaslatát fogjuk megszavazni, mi szerint a konklúzió, illetve hogy az, az egyezmény megkötését májusig halasszuk el, amikor is a szakbizottságunk Türkmenisztánba fog látogatni. Tehát ez igazából ez csak egy ajánlás lenne. Végül is az, hogy a plenáris napirendjén mi fog szerepelni, ezt majd a frakcióvezetők, és végül a plenáris ülés maga fogja eldönteni. Tehát akkor következik a Türkmenisztánnal kötendő megállapodás. Az első négy módosítás azonos. Mellette ellene tartózkodás elutasítva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 Várnom kell egy kicsit, mert 69-en tették be a szavazókártyájukat, de csak 61 szavazat érkezett meg. Egyáltalán miről szavazunk már, ne haragudjon, elnök úr! A Nikolai jelentésről. Tehát arról egy végső szavazás, hogy ajánlani fogjuk a megállapodás megkötését. Jó, minden esetre én lezárom most itt a szavazók sorát. 59, nem, 51-9 ellenébe két tartózkodóval elfogadva. Akkor most következik a jogalkotási javaslat, a 26-os módosítással, sőt 25-össel mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 27-es, nem, 24-es, el, elfogadva. Akkor a 24-esről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 26-os, 27-es, bocsánat, most akkor a 24-esre kérik, hogy, meg, hogy szavazzunk elektronikusan. Jó, akkor a 24-esről ismét megnyitom az elektronikus szavazást. Votazione sul 24. Lezárom a szavazást. 35-32 ellenében elfogadva. 27-en szavaztak mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 29-es jön mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 32 a 34-essel együtt mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 33-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 35-ösről nem szavazunk, ez lefedi a szóbeli módosítás. 36-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 41. Bocsánat, a 37-esről mégis szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 38. 38-as és a 39-es azonosak, tehát együtt szavazunk róluk, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 41 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 42 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 43 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 44 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 45-ös és 46-os azonosak, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 47-es és a 48-asról nem szavazunk, tehát 49-es következik mellette. Ellene? Nem világos a helyzet. Tehát a 49-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárjuk a szavazást. 36-an mellette, 26-an ellene elfogadva. Kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 58-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 59 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 61 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva 60-as mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva 61 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 63 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 64 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 70-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 81-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 82 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 83 mellette, ellene, nem világos a helyzet, tehát elektronikus szavazás a 83-as módosításról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 40-en mellette, 28-an ellene, elfogadva. 85 mellette, ellene, tartózkodók, illetve, hogy ez sem világos, úgyhogy, ha nem teszik fel a kezüket, akkor elektronikusan szavazunk. 85-ös elektronikusan. Ne haragudjanak, hogy az időjüket vesztegetem, de hát ha nem emelik fel a kezéjüket, akkor nem látom, hogy ki mellett szavaznak, vagy mi mellett szavaznak. 70-en tették be a kártyájukat, 67-en szavaznak, hárman elfelejtették. 27-40 ellenében, akkor azt hiszem nem teszik fel a kezüket, hiszen ez nagy többség, elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, Ellenem. Tartózkodók elfogadva. 89 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 90 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. Hetes kompromisszum két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, nyolcas kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene. Tartózkodók elfogadva. 10-es kompromisszum mellette ellene. Tartózkodók elfogadva. 110-es módosítás mellette ellene. Tartózkodók elfogadva. 11-es kompromisszum mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 129-es módosítás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 130-as és 131-es azonosak, ezekről együtt szavazunk mellette, ellene nem világos a helyzet. Elektronikus szavazás a 130-as és 131-es módosításokról megnyitom a szavazást. Megint csak itt van három kolléga, aki nem szavaz, még mindig kettő, lezárom a szavazást. 27-40, ez megint csak egy bolgár többség de hát ez most már nem PC. Elfogadva 132 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 133 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Nem? Elektronikus szavazás. 133-asról. Megnyitom a szavazást. Sempre tre colleghi che non votano, chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 39-en mellette, 28-an ellene, elfogadva. 134 mellette, ellene, tartózkodók, szerintem ugyanazzal a többséggel elfogadtuk. 135 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 136-os. Ellenőrizzük le az előzőt? Nem. Jó, 136-os első rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 137 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 138 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 144-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 145 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 146 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 147 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 149 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 148 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 150-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 151 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 152 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 153, 154 és 155 azonosak, együtt szavazunk róla, róluk mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 156 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 157 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 158 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 159 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva de ebbe azért nem vagyok biztos. 159, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 39-28 ellenében elfogadtuk. 160-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 161. 160-asra térjünk vissza. Megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. Huszonnyolc ellenében, illetve hogy 39-28 ellenében elfogadtuk. 161 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 162 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 1-2-3 azonosak, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 4-es, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 5-ös, 6-os azonosak, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 7-es, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, egyes kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodók, elfogadva, tizenegyes módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, tizenkettes mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, tizenhármas mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, 14-es mellette. Ellene, tartózkodók elutasítva. És ezzel a 15-ös következik mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 18-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 19 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 20-as mellette ellene, tartózkodók elfogadva, 21 mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 23 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Szóbeli módosítás. Hautala és Guinness képviselőktől 35-ös számú mellette ellene tartózkodók elutasítva. Elektronikus szavazás? Jó. Akkor elektronikus szavazás a 35-ös módosításról. Lezárom a szavazást. Ötvenen nemmel szavaztak, tizenheten igen, nem. Lezártam a szavazást, de azért mondja. Tessék. Hautalan. Csak annyit szerettem volna mondani, hogy remélem, hogy mindenki ismeri ennek a szóbeli módosításnak az utolsó verzióját, ugyanis Brock képviselő még pontosította, és nem látom a szavazási listán ezt a legújabb változatot. Úgyhogy nem tudom, hogy mi a helyzet. Felolvashatom? Megengedni, hogy felolvassam? Következőképpen hangzik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 this is the, the precise uh, addition by Tehát ezt tette hozzá most uh, Brock úr, hogy legkésőbb a júniusi plenárison. Bene, sì, la giunta, la giunta. Elnök. Tehát akkor következőképpen hangzana Brock úr ö, hozzátétele a júniusi plenárisig idézőjel befejezve. Tehát, hogy egy időbeli korlátot, klauzulát vezet be Brock úr. Nikolaj úr! Asszony. Köszönöm szépen, elnök úr amit Hautala asszony felolvasott, megtalálható a szavazólistán és a frakciók szavazólistáján is. Úgyhogy a frakciók ismeret birtokában szavaztak annál jobb. Akkor most jöhet a teljes jelentés, és a szavazás a teljes jelentésről. Stiamo votando il voto finale, eh, onorevole Atkins. Vuole intervenire su questo? Allora... Ezzel kapcsolatban kérne szót. Ne haragudjon. mi megváltoztattuk a véleményünket, szeretnénk, hogyha újra szavaznánk erről, mert most korrekt információ áll rendelkezésünkre. Eh, tehát világosan megmondtuk, hogy az a szöveg, ami a szavazólistán szerepel, ha utal a képviselő hozzátételével, tehát ez az, ez az időbeli klauzula szerepelt még benne, ez benne volt, de szerintem semmiféle módosítás nem történt a szavazólistához képest. Mások hozzá kívánnak szólni? Brock úr. de nem szerepelt határidő abban a javaslatban, ami előttünk volt. Én nem a hatallam módosításról beszélek, a határidőnek van értelme, hogyha delegációt küldünk ki, fontos lenne, hogyha ö, ott szerepelne, hogy legkésőbb a júliusi plenárison. Ez mindenképpen logikus. Tehát ma úgy egyezünk bele a jelentésbe, tartalmi alapon, hogy konstruktívan szeretnénk cselekedni egy határidővel együtt. Ez Ezek szerint az önjavaslata az, hogy az ön határidős pontosításával együtt újra szavazunk erről az utolsó módosításról? Igen. Igen, erről van szó. Jó, ha ebben egyetértenek, akkor újra szavazunk a 35-ös módosításról a legutolsó verzió szerint a júniusi első plenárisig bezárólag időkorláttal. Tehát megnyitom a szavazást a 35-ösről. Ci sono ancora parecchi colleghi che non hanno votato. Még jó pár kolléga nem szavazott. Pedig bent van a szavazókártyájuk. un voto in più dei liberali. Ráadásul a liberálisoktól egyel többen szavaznak. Lezárom a szavazást. 32 nem, 36 igen, és egy tartózkodó. Tehát utolsó, végső szavazás következik. Elektronikusan erről is megnyitom a szavazást. Mancano ancora dei colleghi, ma vedo che non votano. Chiudiamo la votazione. Még hiányoznak kollégák. Akkor 59-en megszavazták, hárman ellene szavaztak, zéró tartózkodással gratulálunk, megszavaztuk ezt a jelentést. Gál Kinga és Barbara Logbiller képviselők javaslatáról fogunk szavazni. Egy verzióban, ki az, aki mellette szavaz, elektronikusan. Megnyitom a szavazást. me compreso. Eh, eh. No, dunque, vediamo. Eh. Eh, sono no, nove persone che non votano comunque. Kilencen nem szavaznak. Jó, Ez hát nem ez... baj. Lezárjuk. 56-an mellette, egy ellene, egy tartózkodóval. Gratulálunk a jelentéstevőknek. Kérem, mindenki vegye is ki a szavazókártyáját. És ezzel lezártuk a szavazási részt.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 Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Nagyon sokan vannak itt, mindenki elfoglalt ember, úgyhogy ne húzzuk az időt. Kérem, hogy aki nem ide tartozik, vagy nem érdekli az ülés, az menjen ki, mert szeretnénk folytatni a munkát. Köszönöm szépen! Most pedig az AFED szakbizottság nevében azt hiszem, hogy körünkben köszönthetem nagy örömmel Martonyi külügyminiszter urat, mint ahogyan ön is tudja, a külügyi szakbizottságnak van egy nagyon érdekes feladata, amely pont az ön feladat körével vág egybe. Nagyon örülünk annak, hogy Magyarország az ön első minisztersége idején NATO taggá vált, tehát gyakorlatilag történelmi lépések történtek akkor. Nos, most a Lisszaboni szerződés kapcsán a mi szakbizonyságunk és a soros elnökség között egy struktúrált párbeszéd lép életbe a külügyi kérdésekben. A soros elnökség feladata továbbra is az, hogy koordinálja az Európai Unió álláspontját a külpolitika, illetve a bővítési politika területén. Éppen ezért szeretnénk mindannyian tudni, hogy milyen perspektívákban gondolkodnak az unió soros elnöksége részéről Horvátország kapcsán, amelyről egyébként éppen most fogadtunk el egy jelentést. Tehát szeretnénk hallani az ön véleményét, illetve arról, hogy a bővítésről hogyan gondolkodik a tanács, a tanács soros elnöksége, és hogy hogyan kívánnak reagálni az Albániában történt incidensekre. Atkins úr kérte a szót. We just have a bit of silence, please, so we can... Csak nagyon röviden. Egy kis csendet szeretnék kérni, hogy halljuk majd, hogy mit mond a miniszter úr, hogyha kérhetem ezt. Igen, én is kértem ezt a csendet, részben meg is kaptam, Miután vendégünk már itt van, remélem, hogy amikor ő fog beszélni, akkor majd nagyobb csend lesz, mint amilyen csendet én szerény személyem tudott kikényszeríteni. Nos, akkor miniszter úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők. Szeretnék mindenek előtt gratulálni az imént meghozott döntésükhöz. Ez jelentős mértékben megkönnyíti az én feladatomat is, mert hiszen úgy tűnik, hogy ebben a tekintetben teljes egyetértés van a önök határozata és a mi álláspontunk között. Természetesen Horvátország csatlakozására gondolok, illetve arra a célkitűzésre, amely a magyar elnökségnek egyik már többször hangoztatott prioritása, hogy a Horvátországgal folytatott csatlakozási tárgyalásokat a magyar elnökség végéig be szeretnénk fejezni, leszeretnénk zárni. Ettől független kérdés természetesen az aláírás, mi az aláírási ö, ceremóniát nagy örömmel ö, adnánk át, engednénk tovább lengyel barátainknak, mert hiszen ez azt is jelenteni, hogy a szerződés aláírására ennek az esztendőnek a vége előtt sor kerül. Köszönjük ezt a határozatot, és én azt hiszem, ez is egy nagyon jó alap arra, hogy a következő hónapokban ebben a témában is szoros együttműködés <clears throat> legyen az Európai Parlament és a tanács között. Többször elmondtuk már, hogy a magyar elnökség parlamentbarát elnökség kíván lenni. Mindent meg fogunk tenni ennek érdekében ezen a területen is, nevezetesen a bővítés területén és az azzal összefüggő kérdések tekintetében egyaránt. Még azt is merjük titokban remélni, hogy nem csak a magyar elnökség lesz parlament barát, hanem a parlament is elnökség barát lesz, és ez lesz az alapja a mi együttműködésünknek. Egy dolgot már most egész biztosan tudok mondani, hogy mind a magyar elnökség, mind pedig az Európai Parlament bővítés barát, és ennek a tanúbizonyságát adta ez az imént elfogadott határozat. Nem új dolog ez az Európai Parlament esetében, hiszen tudjuk azt évekre visszamenőleg, hogy az Európai Parlament mindig megkülönböztetett figyelmet szánt a bővítés témakörének. Az Európai Parlament számára mindig egyértelmű volt az, hogy az európai integráció egyik alapvető értéke a nyitottság, így képzelték el ezt annak idején az alapító atyák, ez jelent meg az alapító okmányokban is, és én azt hiszem, fél évszázad alatt az alapító atyáknak ez az álma fokozatosan, de biztosan megvalósult, nem zárult még le a folyamat. Úgy szoktuk ezt mondani időnként, hogy unfinished business, nincs még befejezve a művelet, de abban egyetértünk mindannyian, lehet, hogy a részletkérdésekben persze sok mindenben eltérő álláspontot képviselünk, de abban egyetértünk mindannyian, hogy az európai integráció, és ezt hiszen az alapszerződés is kimondja, végső soron minden európai országra ki kell majd, hogy terjedjen, feltéve persze, hogy valamennyi ország teljesíti az ehhez szükséges feltételeket. Egy szót szólnék a trió két tagjáról, akik előttünk nagyon értékes és sikeres tevékenységet folytattak, mind a spanyol, mind pedig a belga elnökségre vonatkozik ez. Mi most, mint a trió utolsó tagja, ezt kell, hogy folytassuk, ami egyébként a horvát csatlakozás kérdését illeti, hogyha visszatérhetek erre egyetlen egy rövid mondatban, nagyon lényeges fejlemény volt a december 22-i utolsó csatlakozási tárgyalási forduló. Három fejezetet sikerült itt, úgy mondanám, a belga elnökségnek és természetesen Horvátországnak lezárnia, és ez valóban, valóban most már azt az üzenetet hordozza, hogy ahogy ezt mondjuk, a horvát csatlakozás karnyújtásra van. Mi azon az állásponton vagyunk, hogy a bővítésnek kiszámíthatónak kell lenni, hitelesnek kell lenni, és természetesen ezzel egyidejűleg a kondicionalitást, a feltételességet minden szempontból szem előtt kell tartania. A Európai Tanács decemberi következtetései megerősítették ezeket a célkitűzéseket. Az elnökség feladata tehát egyszerű, nekünk most követnünk kell az Európai Tanács következtetései által adott iránymutatást, és én azt hiszem, hogy ennek a következtetésnek a szóhasználata is világossá teszi azt, hogy elérhető közelségbe került mindenek előtt a horvát csatlakozási tárgyalások lezárása. Ami általánosságban illeti a bővítést, ott azt hiszem mindannyian emlékszünk arra a vitára, amit az én országom annak idején a másik oldalról élt át, hogy tudni lik, vajon a európai integráció mélyítése, vagy pedig a bővítése e a fontosabb és sürgősebb feladat. Mi annak, mi annak idején is azt mondtuk, azon az állásponton voltunk, hogy a bővítés és a mélyítés nem állnak egymással ellentétben. Pont ellenkezőleg. Egymást támogató tendenciákról van szó. Hozzáteszem, ha történelmileg megvizsgáljuk a kérdést, akkor látni fogjuk, hogy eddig az európai építkezés történetében minden jelentős bővítést egy erőteljes mélyítési folyamat követte. Sajátos módon ez a helyzet jelenleg is, hiszen megindultak a munkálatok az alkotmányozó szerződés kidolgozása érdekében végül is a Lisszaboni szerződésekbe torkoltak, most pedig olyan jelentős lépések előtt áll az európai integráció, amit persze közvetlenül nem a bővítés tett szükségesé, de ismételten az lesz a helyzet, hogy minőségi előrelépésre kell, hogy sor kerüljön és ezért is hisszük azt, hogy a bővítési folyamat nem egy elszigetelt, úgynevezett külső politika. Nem csak arról van szó, hogy a tagjelölt országok be akarnak kerülni az Európai Unióba is. Nekünk meg kell azt néznünk, hogy ez megfelele az előírt feltételeknek. Erről is szó van. De emellett én azt hiszem, hogy a bővítés elemi alapvető érdeke magának az Európai Uniónak is. Most mindig a gazdaságról beszélünk, a növekedésről beszélünk, a munkahelyek teremtéséről beszélünk, fenntartható növekedésről beszélünk, energiabiztonságról beszélünk. Azonnal átlátható, hogy mindezek a kérdések szorosan összefüggenek magával a bővítéssel. Tehát a bővítés egyidejűleg segíti a mi célkitűzéseink elérését is. A bővítés barát voltunkat támasztja az alá, hogy úgy döntöttünk, a tagjelölt országok képviselőit meghívjuk az informális tanácsülésekre, vagy legalábbis azoknak bizonyos szakaszaira. Én azt hiszem, hogy ez mindenkinek az érdekében áll. Egyfelől meg tudjuk nekik azt üzenni, hogy majdani tagként tekintünk rájuk, és a véleményük fontos a mi számunkra. Másfelől nagyon sok olyan téma is szerepel a napirendeken, amelyek kapcsán a mi számunkra is fontos és értékes az ő álláspontjuknak a megismerése. A bővítési folyamat egésze szempontjából nagyon lényeges a horvát csatlakozás kérdése. Nem akarok erről túl sokat beszélni, de óhatatlanul mindig szóba kerül a kérdés, hiszen az önök által elfogadott határozat is leszögezi azt, hogy itt nem egyszerűen csak Horvátországról van szó, hanem arról a politikai üzenetről van szó, amelyet a többi tagjelölt, vagy akár éppen a tagságot célként kitűző országok számára adunk. Tudjuk azt, hogy a bővítési folyamat számtalan nehézséget, kihívást rejt magában, ugyanakkor éppen ezért tartjuk nagyon lényegesnek, hogy az üzenet ugyanaz maradjon és szilárd maradjon. A vonat halad. Nem tudjuk pontosan megmondani, hogy milyen sebességgel halad. Azt sem tudjuk megmondani, hogy mikor ki fog szállni, felszállni erre a vonatra de azt tudjuk, hogy azt akarjuk, hogy a vonatra felszálljon mindenki, és egyidejűleg a vonat menjen előre, mert hiszen ez valamennyiünknek eh, az érdeke. Én azt hiszem, hogy eh, a horvát csatlakozás még egy további szempontból is nagyon lényeges lesz, túl azon, hogy ezt a nyitottsági üzenetet eh, közvetítjük a többi tagjelölt számára, én azt hiszem, hogy az is lényeges szempont, hogy a horvát csatlakozás elő fogja segíteni a nyugat-balkáni regionális együttműködésnek az ügyét. Tudjuk azt, hogy a nyugat-balkáni együttműködés szempontjából ma a legfontosabb tényező az az Európai Uniós perspektíva hogyha beigazolódik az, hogy a perspektíva reális, és valósággá válik, akkor ez a driver, ez az ösztöndő tényező, ez még erősebb lesz, és én azt hiszem, hogy ez megint csak egy összeurópai érdek. Túllépve most már ö, Horvátországon, bár eddig, csak, csak, eddig sem csak arról beszéltünk, ami a többi tagjelöltet illeti. Jól tudjuk, hogy sokat vitatkozunk Törökország csatlakozási esélyeiről és a török csatlakozási tárgyalásoknak a helyzetéről. Vannak itt nagyon lényeges stratégiai kérdések, globális stratégiai kérdések. Sokszor elmondják, elmondjuk azt, hogy az európai integráció és általában Európa jövője szempontjából kiemelten fontos kérdés az, hogy hogyan alakulnak a kapcsolatai néhány nagyon jelentős erővel, és ezek között elsősorban Törökországot kell említeni, és azt hiszem, hogy nem titok az, hogy mi azok közé tartozunk, akik azon az egyértelmű állásponton vannak, hogy Törökországnak az Európai Unióban van a helye, és az egy lényegesen erősebb, fontosabb, befolyásosabb tényezője lesz a globális világrendszernek, hogyha ez megtörténik. Tudatában vagyunk mindannyian az ezzel kapcsolatos nehézségeknek. Nekünk most talán kevésbé a nagy stratégiai összefüggésekkel kell foglalkoznunk, mint inkább azzal, hogy mit tudunk tenni a következő hat, vagy most már inkább csak valamivel több mint öt hónapban. Mi szeretnénk a tárgyalásokat továbbvinni. Tudjuk, hogy érzékeny és nehéz politikai kérdésekről van szó. De úgy hisszük, hogy a fejezetek megnyitása terén is előre kell lépni. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy fejezetet vagy fejezeteket tudjunk a következő hónapokban is megnyitni. Azt is tudjuk, hogy ez nem kizárólag rajtunk múlik. Én itt mindössze csak annyit tudok leszögezni, hogy ez lesz a mi célkitűzésünk. Izland persze egészen más eset. Egy olyan országról van szó, amelyik tagja az Európai Gazdasági Térségnek, tagja, szerencsés ország, a Schengeni övezetnek, ezek után persze felmerülhetne a kérdés, hogy akkor valójában mi lehet itt a nehézség. Vannak ilyenek, lesznek fontos tárgyalási kérdések, az átvilágítás, a screening jó ütemben folyik, a tanács várja ennek az átvilágításnak az eredményeit, és abban a pillanatban, amikor ezt megkapjuk, ki fogjuk tűzni az első csatlakozási tárgyalási fordulót. Erre nagy valószínűséggel a magyar elnökség vége felé júniusban fog sor kerülni, és <clears throat> én azt hiszem, hogy az ezt követő időszakban pedig azokat a bizonyos említett nehezebb kérdéseket is meg fogják tudni oldani a felek. Én most, tisztelt elnök úr, nem mennék bele a térség többi országával kapcsolatos részletkérdésekbe. Tudjuk jól, hogy mik a gondok, és melyek azok a tényezők, amelyek akadályozzák a folyamat előrevitelét. Vonatkozik ez természetesen a former Yugoslav Republic of Macedonia-ra is, itt mi csak annyit tudunk mondani, hogy továbbra is bátorítjuk a feleket a névvita megoldásában, és abban a pillanatban, hogy ez a megoldás megszületik, akkor semmi akadálya nem lesz annak a korábbi döntések alapján, hogy a tárgyalások meginduljanak. Örömmel üdvözöljük Montenegrót a tagjelöltek sorában, legutóbbi Európai Tanács határozat értelmében, Tudjuk azt, hogy vannak további követelmények, szám szerint hét ilyen csoport van, amelyeket ennek az országnak, most már tagjelölt országnak teljesítenie kell, és ha ez megtörténik, akkor a csatlakozási tárgyalásokat is el tudjuk kezdeni. A régió összefügg egymással, ezért is beszéltem a regionális együttműködésnek a különleges jelentőségéről. Hogy a régióban vannak kockázatok, vannak veszélyek, vannak nyugtalanságok, azt azt hiszem, hogy elég jól bizonyítják az elmúlt napok albániai eseményei. Elnök úr utalt arra, hogy ez is nyilván egy olyan téma, ami a bizottságot érdekli, nem közvetlenül, vagy legalábbis jelenleg nem a bővítéssel összefüggő kérdés, de nagyon jól tudjuk azt, hogy itt minden kérdés összefügg mindennel, és ezért különleges figyelemmel kell, hogy kövessük ezeket az eseményeket. Nem feladata az elnökségnek az, hogy egy ö, politikai ö, vitában állást foglaljon. Mi csak bátorítani tudjuk a politikai vita feleit, résztvevőit, hogy ö, alakítsanak ki egy olyan módusz vivendit, egy olyan együttélési ö, helyzetet, ami lehetővé teszi azt, hogy ők is léphessenek az európai integrációba történő belépés, a csatlakozás irányába. A külügyi szolgálat megteszi az ehhez szükséges lépéseket, a mai napon is sor kerül egy fontos látogatásra, megkíséreli az érintett feleket együttműködésre bírni, egyidejűleg világossá téve azt, hogy ez alapvetően az ő feladatuk, és ezt külső erő, mint egy facilitátorként vagy közvetítőként nem tudja biztosítani. Összességében még egyszer szeretném leszögezni azt, hogy mi számítunk az Európai Parlamentre, a bővítés barát parlamentre, mi a magunk részéről az általános ügyek tanácsában minden erőfeszítést meg fogunk tenni annak érdekében, hogy előre vigyük a folyamatot. Szoktunk egy olyan megfogalmazást is adni a célkitűzésünknek, hogy azt szeretnénk, hogy minden tagjelölt esetében tegyünk egy lépést előre. És ez a lépés ez különböző lesz. Szerbia esetében például az lesz, hogy a szerb fél átnyújtja néhány napon belül a megfelelően kitöltött kérdőívét az Európai Bizottságnak, és így a bizottság megkezdheti annak a bizonyos véleménynek a kidolgozását, és többi országra most nem térek ki, de a lényeg az, hogy szeretnénk, hogyha mindenkivel előrelépés történne, és ezzel bebizonyítanánk azt, hogy nyitottak vagyunk, bebizonyítanánk azt, hogy kredibilisek vagyunk, bebizonyítanánk azt, hogy a feltételeket teljesíteni kell, de aki teljesíti a feltételeket, az csatlakozhat, és egyben bebizonyítanánk azt is, hogy mi nem tekintjük a bővítési folyamatot lezártnak, tisztában vagyunk azzal, hogy az eredeti télkicűzés egy egész Európára kiterjedő integráció, egy egyre szorosabb, egy ever closer union létrehozása volt. Köszönöm szépen! Grazie, signor ministro. Nagyon szépen köszönjük, miniszter úr. Most következik a vita. Szeretnék azonban mindenkit emlékeztetni arra, hogy 17 órakor le kell zárjuk sajnos a vitánkat, mert a miniszter úrnak is további elfoglaltsága van, és közben Füle biztos vár majd kint ránk. Jó néhányan kértek szót, éppen ezért sajnos arra vagyok rákényszerítve, hogy korlátozzam egy percben a felszólalási időket. Franka képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a miniszter urat. Azt mondta a miniszter úr, hogy az elnökség parlament barát elnökség kíván lenni, de ehhez e, tudni kell, hogy a barátok mit is akarnak elérni. Én e, az EPP-t képviselem, a legjobb kívánságaimat, e, a legjobb kívánságainkat fogadja a miniszter úr a magyar elnökség sikeréhez. A Svoboda jelentésen túlmenően, ami ugye egy speciális eset, nem érzi-e úgy a miniszter úr, hogy a bővítési folyamatban bizonyos fásultság, kifáradás érezhető a válság miatt? Miniszter úr, van egy megoldandó problémánk is. A Lisszaboni szerződésről ön is beszélt, ma azért van itt ön, hogy a kibővítésről beszéljünk, de mivel Tunéziáról is szó van most, és állásfoglalás tervezetet készítünk elő. Egyetérte azzal ön, hogy egy task force jöjjön létre a demokratizációs folyamat segítésére Tunéziában? Nagyon köszönöm Szerefranka úrnak. Szere, Szeverin képviselő következik. Jó, Mr. Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Martonyi miniszter úr, itt vagyok. Régóta ismerjük már egymást. Mindig nagyon nagy rokon szenved, és hát szimpátiát éreztem ön iránt, de most hallottam, hogy ön Kolozsváron született, román sovinisztaként is megerősíthetem, hogy az ottani magyarok a legjobbak. Most pedig komolyra fordítva a szót, üdvözlöm, hogy a beszédében ön hangsúlyozta a kibővítés fontosságát, és hogy a mi velünk való bővülés is jó dolog volt. Kérem, segítsen abban, hogy megszabaduljunk attól az előítélettől, hogy egyesek azt mondják, hogy felkészületlenül csatlakoztunk. Remélem, hogy ezt meg fogja tenni az elnökség nevében. A második dolog, amiről beszélni szeretnék, nagyon komolyak a kihívások, két stratégiai partnerünk van, az Egyesült Államok és Oroszország. Szeretném, hogyha a válaszaiban, amelyeket a kérdésekre ad, arra is kitérne, hogy a magyar elnökség miként közelíti majd meg azokat a tegyelésokat, amelyek folynak közöttünk és Oroszország között. Ma éppen az orosz képviselővel volt egy egyeztetésünk. Nagyon fontos az Oroszországgal való megállapodás. Köszönöm. Severin, la parola all'onorevole. Köszönöm. Kacsin képviselő következik, aki egyébként Szerbiával kapcsolatos jelentésünk jelentéstevője. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök úr, miniszter úr. Szeretném a miniszter urat én is üdvözölni a liberálisok nevében, és sok sikert kívánni az önök elnökségéhez. De ahogy tudja, önnek megvannak, önöknek megvannak a prioritásai, de az élet megy tovább dinamikus módon. A tiranai események mindenkit megleptek az igazság pillanata jött el, ki kell eh, nyilvánítani eh, operatív képességeinket ha jól értem, az elnökség számára is meglepetés volt ez, de megfelelő ez a pillanat és ez a hely, hogy ezzel az érzékeny kérdéssel foglalkozzunk. Nagyon sok erőfeszítést tettünk annak érdekében, hogy mindkét felet meggyőzzük a miniszterelnököt és az, elnök, és az ellenzéket is, hogy legyenek érettebbek és őszintébbek, hogyha lehet így fogalmazni. De sajnos ott tartunk, ahol tartunk, nagyon érdekelne, hogy ön miként értékeli a legfrissebb fejleményeket. Honorevole Kácsin. Köszönöm. Brandner képviselő, egy perc. Yes, thank you very much. I have just... Igen, köszönöm szépen. Két gyors kérdésem lenne. Az egyik az egy follow-up kérdés Albániával kapcsolatban. Esetleg kiegészíthetné a mondandóját azzal, hogy mit terveznek tenni Ugye a két félnek együtt kell élnie, az EBS azt mondta, hogy vannak pozitív jelek, választások, stb. Esetleg részletesebben el tudnám magyarázni, hogy mit kívánnak tenni. A második kérdés, Ulrike Lunacek asszony nevében is kérdezem, akinek el kellett mennie Koszovóval kapcsolatos, hogy a vízum párbeszédet megkívánják-e nyitni Koszovóval. Köszönöm Brandner képviselőnek. Atkins képviselő, a konzervatívoktól. Tisztelt elnök úr, egy gyors kérdés. Épp most jöttem vissza a közel-kelet nagyon bonyolult helyeiről, és azt hiszem, hogy egy dolgot mindenképpen megtehetnének az elnökségük alatt, külügyminiszter úr. Meg kellene nézni, hogy hogyan költik el a pénzt a kvartett működtetésére, milyen lakosztályokat fizetnek belőle. Amikor a közel-keleten járnak ezek a delegációk mindenki azt mondja, akivel ott tárgyal az ember, hogy a legnagyobb pénzpazarlás ennek a kvartetnek a működtetése. Az a tanács elnökségeként megnézhetné, hogy megnézhetnék, hogy ez a pénz, a mi pénzünk, az adófizetők pénze miként kerül elköltésre, és bármilyen eredménye van-e, és különösen Blair úr mire költi azt. Grazie. Köszönöm Atkins úrnak. Countess úr következik, aki Albánia jelentéstevője. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, mivel kevés időnk van, én nem akarok most kommentárokat fűzni, a nagyon szerény eh, hozzászólásokhoz. Eh, Albániáról beszélnék csak, eh, és nagyon sajnálatosnak tartom, hogy több ember is meghalt Albániában az események alatt. Mindenképpen igazságot kell szolgáltatni, a felelősöket meg kell találni, ki miatt ö, haltak meg az emberek, sérültek meg az emberek. Ami ezeket az eseményeket illeti, szeretném elmondani, kedves kollégák, hogy nem voltak teljesen váratlanok, ugyanis Albánia politikai zsákutcába jutott kb. 18 hónapja nem tudott ebből kilábalni. Tudják, hogy mi robbantottak ki a fejleményeket. Megint egy csúszópénzes incidens, pedig már sokszor beszéltünk ezekről az esetekről. Mit kell most tenni? Nyilvánvaló, hogy nem ülhetünk karbatett kézzel, lehet, hogy a kérdést fel kell tenni, és fel fog vetődni a parlament mini plenárisán, és örülök annak, amit az elnökség mondott, azt mondta, hogy mérsékelten kell fellépni az Európai Unió részéről. Szerintem segíteni kell a politikai erőknek, hogy megoldást találjanak ebben az országban. Köszönöm. Köszönöm. Kukán képviselő következik. a dél-kelet-európai országokkal foglalkozó delegáció vezetője. Köszönöm szépen, elnök úr, őszintén üdvözlöm Martonyi miniszter urat, gratulálok a magyar elnökség prioritásaihoz, úgy gondolom, hogy nagyon jól határozták meg őket, különösen nagyra értékelem a kibővítési stratégia prioritásként való szerepeltetését. Én csak Albániáról beszélnék, mert kevés az időnk, a helyzet nagyon komoly, nagyon nagy aggodalomra ad okot, és semmi jel nem mutat arra, hogy javulna. Nem látom az alagút végén a fényt, meg az alagutat se látom. Úgyhogy szerintem most arra van szükség, hogy az összes európai intézmény egységes, erőteljes üzenetet küldjön a különböző feleknek, de ugyanaz legyen az üzenet kérjük fel az albán politikai vezetőket, hogy viselkedjenek úgy, mint egy, mint egy NATO ország vezetői. hogyha különböző csatornákon különböző címekre küldjük az üzeneteket, az nem fog segíteni, attól csak eszkalálódik a helyzet. Teljes mértékben tisztában vagyok vele, hogy mit mondok. Egyetlen erőteljes üzenetet kell küldenünk, és ebben önöknek nagy szerepe lehet. Köszönöm. Köszönöm. Muniz képviselője szó egy percben. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, miniszter úr. A miniszter úr a magyar elnökség prioritásairól jött beszélni a kibővítés kapcsán. Remélem, hogy a külkapcsolatokról is fog majd beszélni, nem csak a kibővítésről, hiszen a az elnökségi trió programjában szerepelnek más külkapcsolati kérdések is, de a magyar elnökség prioritásai között ezek nem szerepelnek. Nagyon fontos lenne, hogy fenntartsuk a folyamatosságot, a 2010 májusi karib-tengeri latin-amerikai csúcs után ugye a Mercosur országokkal, latin-amerikai országokkal folytatódnak a tárgyalások. Remélem, hogy egy másik alkalommal ezekről a prioritásokról is beszélhetünk, hiszen az elnökségi triónak prioritása ez is. Köszönöm. Schulz képviselő, egy percben. Köszönöm szépen, Herr Miniszter Martoni.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 kibővítésről beszéltünk. Mi a helyzet a jelenlegi tagállamok kritérium betartásaival? Magyarországon az új médiatörvény nagyon rossz példát statuál. Úgy tűnik, hogy felhigítja, felpuhítja a kritériumokat, a kopenhágai kritériumokat. Tirhoff nagykövet a sajtószabadság deficitjéről beszélt Oroszországban, és mikor mi erről beszéltünk, akkor azt mondta, hogy először a saját házunk táján kellene rendet tenni, a saját deficitünket kellene felszámolni a magyar médiatörvény miatt. Azt hallom, hogy Ukrajnában, Belarusban ugyanezt gondolják. Mit kell tenni? Most pedig Söpfén képviselő kapja meg a szót egy percben. Köszönöm a szót, elnök úr. A miniszter úr, szeretettel, szeretettel köszöntöm Önt a külügyi bizottságba. Ön említette Törökországot. Most Törökország egyre inkább egy regionális hatalmi pozíciót alakít ki maga számára, és ezzel kapcsolatosan egyre inkább egy kiemelt szerepet játszik a közel-keleten, Iránnal szemben, Dél-Kaukázusban. Hogyan értékli a magyar elnökség stratégiailag ezt a folyamatot, tekintete Törökország hatalmi szerepére? Grazie, onorevole. Köszönöm, Söpflin úr. Árlákki képviselője a szó egy percben. Köszönöm. Nagyon örülök annak, amit Törökországról hallhattam öntől, ugyanis ebből az terül ki számomra, hogy a magyar elnökség abba az irányba kíván hatni, hogy erősödjenek a kapcsolatok, illetve közeledés következzen be. A következő lenne a kérdésem. Mit gondol arról, hogy hogyan lehetne ezt a jó szándékot Törökországgal szemben konkrét cselekvésekre lefordítani. A második kérdésem Albániára vonatkozik, hiszen ez az ország is Európai Uniós törekvéseket fontolgat, akkor talán nem kellene a tömegbe lövetni. Ugyanakkor a török igazságszolgáltatás, illetve az albáni igazságszolgáltatás részéről azért mégiscsak jó reakciókat is hallhattunk. Tehát azt hiszem, hogy Albániában az igazságszolgáltatást erősíteni kellene, és nagyon fontos lenne az is, hogy az albán rendőrség az európai sztenderdeket betartsa. Köszönöm, Erlaki képviselő. Most pedig Logbiller képviselője szó. Danke, Herr Vorsitzender. Und Herr Außenminister, meine äh, Frage bezieht sich auf die EU-China-Beziehungen. Köszönöm szépen. Miniszter úr, szeretnék feltenni egy kérdést a Kínával való kapcsolatokról. Néhány nappal ezelőtt az Európai Unió képviselője az újságoknak azt a nyilatkozatot tette főképviselője, hogy a fegyverembargó felszámolása mellett van Kína vonatkozásában, de ki kellene vizsgálni a Tiananmen téri mészárlás körülményeit. Mi a magyar elnökség álláspontja? Köszönöm. Préda képviselője szó egy percben. Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr, köszönöm szépen az ismertetőjét. Örömmel állapíthattam meg, hogy a magyar elnökség prioritásait részletező dokumentum Izlanddal az első tárgyalási fejezet megnyitását is tartalmazza. Kérdezném, hogy mely lenne ez a fejezet, tudva, hogy a közvélemény nagyon odafigyel a csatlakozásra Izlandon. A legegyszerűbb vagy a legbonyolultabb fejezettel kellene kezdeni a tárgyalásokat. Köszönöm. Boszkult képviselője szó egy percben. Dank voorzitter. Um, minister, ik zit hier. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszter úr. A bevezetőjében Magyarországot a kibővítés nagy pártolójaként mutatta be több fejezettel is szeretnének foglalkozni Törökország esetében, de hát sok fejezet megnyitását akadályozzák, vagy folytatását akadályozzák a tagállamok, és nyilvánvaló, hogy Törökország nem teljesít bizonyos feltételeket egyes fejezeteknél. Nem sok fejezetet tudnak megnyitni. Hogyan tudják előbbre vinni a dolgokat? Ami a Nyugat-Balkánt illeti, itt is előre akarnak önök haladni, de nem lehet egyoldalúan előrelépést tenni. Eh, hogyan látják eh, Szerbia, Bosznia, Hercegovina és más országok perspektíváit? Tenok úr, szó egy percben. Köszönöm szépen. Üdvözöljük itt a, a külügyminiszter urat. Nem egészen értem, hogy a rotáló ö, elnökség jogi székben pontosan mi is a feladata az éppen soros külügyminiszternek, például bővítés tekintetében. Hiszen most már ugye van egy főképviselőnk, és van egy európai tanácselnökünk is. Úgyhogy ezzel kapcsolatban egy kicsikét konfúzió uralkodik. Nem tudom, hogy felvilágosítaná bennünket arról, hogy pontosan hogyan is lehetne rendet teremteni ezen kompetenciakörök között. Montenegró jelentős tevőjeként odafigyelek Belgrádra és Pristinára is. És ugye itt nagyon komoly feltételezések voltak a kormány tekintetében Koszovóban az emberkereskedelem és általában a korrupció miatt ilyen vádak érték a kormányt, nem tudom, hogy ő mit tudna tenni, hiszen ön jól ismeri Szerbiát, ott nagy a magyar kisebbség vajdaságban, tehát mit lehetne tenni ezekben a kérdésekben? Köszönöm. Posselt úr a szó, egy percben. Ähm, konkrét három nagyon konkrét észrevételem lenne. Először is gratulálok önöknek Horvátországot illetően. Köszönöm, hogy prioritásként kezelik. Bízunk benne, hogy a tagfelvételük a magyar elnökség végéig véglegesé válik, az ősszel szavazhatunk, és a jövő évben a tagállamok ratifikálhatnak. Mikor megkezdődnek a tárgyalások, volt jugoszláv tagközösség Macedóniával, úgy gondolom, hogy itt is gyorsan előre tudunk lépni. A harmadik észrevétel bizonyos koszovói tisztségviselők ellen vádakat hallottunk, illetve elítéltek több embert. Nekem úgy tűnik, hogy itt a kisebbség ellen léptek fel, a demokrácia sérült, a szerb hatóságok miként bánnak a kisebbségekkel. Rafael Peru minuto. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszter úr! Nagyon örülök annak, hogy velünk baráti viszonyt kívánnak fenntartani, mi is ezt szeretnénk természetesen, ez kölcsönös tehát. De mégiscsak a parlament világos szavakat és objektivitást kíván ez természetesen, hogyha kritikát fogalmazunk meg a tanács irányában, ez nem azt jelenti, hogy a magyar népet kívánjuk támadni, hanem inkább más az álláspontunk. Mit is gondol ön arról, hogy a Törökországgal folytatott tárgyalások során beállt padhelyzetet hogyan lehetne feloldani? Ugye ez Ciprus miatt alakult ki, és Törökországnak egyébként a különböző szerződésekben foglaltaknak is meg kell felelnie. Köszönöm. Péternek képviselője a szó. Gratulálok, miniszter úr, ahhoz, hogy most ismételten betölti a külügyminiszteri funkciót. Ez egy nagyon fontos felelősségi kör, és Örülök, hogy ekkora jelentőséget tulajdonít a bővítésnek. Természetesen itten feltételektől is függ, de függ attól is, hogy az európai intézmények hogyan reagálnak. Ezzel kapcsolatban van egy konkrét kérdésem. Lát-e akadályt a tekintetben, hogy legalább az energetikai fejezeteket előbbre vigyék az önök elnöksége alatt? Köszönöm, Péter Le úr. Tőkés úr következik aki a parlament alelnöke. Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, miniszter úr, romániai magyarként külön örvendek, hogy Magyarország tölti be az elnökséget. Közös érdekeinket képviselheti akár a magyar, akár a román érdekeket az EU-n belül, például Románia Schengeni csatlakozását, vagy a Duna stratégia keretében az egész közép-kelet-európai makrórégió érdekeit, és kifejezetten erre kérem önt. Továbbá a virtuális vasfüggöny innenső oldalán lévő ország minisztereként kérem, hogy a tényleges csatlakozást, a csatlakozás mélyítését, a nyugat-balkáni csatlakozást, a keleti partnerséghez tartozó volt szovjet országok, köztük elsősorban Ukrajna vagy Moldávia csatlakozását segítse elő a magyar elnökség, folytatásképpen pedig a lengyel elnökség. Grazie, onorevole Köszönöm, Tölkö és úr. Miniszter úr. 19-en szóltak hozzá kb. 25 kérdés hangzott el, és erre 15 perce van, hogy válaszoljon rá. Hát ez egy megoldhatatlan misszió, de próbálja meg azért. Sok sikert! Thank you, Mr. Chairman. I try to be very fast uh, and uh, brief. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálok nagyon gyorsan és röviden válaszolni, amennyire csak ez lehetséges nem fogok finomkodni a tehát még a magyarul feltett kérdésekre is azonban esperantól fogok beszélni, azaz angolul. Teljes mértékben egyetértek az Salafranca úr említette meg azt a kérdést, hogy van egy kis kifáradás, kifulladása a bővítésben. Ez lehet, hogy még angolul egy kicsit understatement is, tehát lehet, hogy még itt többről is szó van, mint a kifulladásról. Mindenképpen szeretnénk azt hangsúlyozni, hogy nekünk is érdekünk a bővítése jelenlegi helyzetben nagyon rövid kilábalás van a gazdasági válságból, és mindenki érti, hogy a belső piacnak a kiterjesztése általában a piacok ki erősít, kibővítése, az energiabiztonság megerősítése, az energiaellátás erősítése és a regionális együttműködés valójában a mi érdekeinket szolgálja. Ez úgy gondolom egy olyan érv, amit a kommunikációnkban is használni kell, nem csak elméleti szinten, hogy legyen Európa egységes, és így tovább. De vannak nagyon kézzelfogható gazdasági érdekeink is hogy ne beszéljünk a saját értékeink és elveinknek a továbbviteléről. Tunézia esetében még nagyon korai lenne bármit is mondani, figyelembe véve a jelenlegi helye, helyzetet. Ott mindenképpen egy tárgyalóférre lesz szükség, és egyelőre ez még nem világos, hogy ez pontosan ki lesz, vagy ki lehet. Mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy a helyzet ott mindenképpen átmeneti, vannak akik nagyon lelgesek voltak néhány napja és Jászmin forradalomról beszéltek, lehetséges. Én azért azt mondanám, hogy legyünk óvatosak, figyeljünk oda. Természetesen nagyon oda kell figyelnünk az eseményekre, nagyon fontos, hogy nyomon kövessük azt is, hogy milyen regionális kihatások vannak, közvetlen érdekei vannak az Európai Uniónak ezen a téren. Azonban a jelenlegi helyzetben úgy gondolom, hogy bármilyen konkrét intézkedésről legyen is szó, azt nagyon komolyan meg kell fontolni látogatásokat, kell-e, lehet-e munkacsoportok segítségnyújtás vonatkozásában is. Mindenképpen olyan üzenetet kell közvetítenünk, hogy segíteni szeretnénk, hogy odafigyelünk, aggódunk. Ez ugyanakkor talán egy kicsit több vitát és megfontolást is igényel, és talán valamilyen megfelelő konklúzióra is tudunk jutni a tekintetben, hogy mit szükséges tenni a jelen helyzetben Ismételten csak megismétlem az érvemet, igen, a ö, bővítés nem teher, vagy nem csak teher, hanem a mi érdekeinket is szolgálja. A stratégiai kapcsolatokról szólva, ami az Egyesült Államokat illeti, erről már beszéltünk röviden tegnap a külkereskedelmi kérdések kapcsán. Szeretném ismételten hangsúlyozni a fő kedvenc témátot, ez pedig a Transatlanti Gazdasági Tanács. Meggyőződésem, hogy sokkal többet kellene tennünk az Egyesült Államokkal, viszont ebben nincsen általános konszenzus a tagállamok körében. Azzal is egyetértünk, hogy az Egyesült Államokat mindig úgy nevezzük meg, mint az egyik stratégiai partnerünk, és időnként összekeverjük más stratégiai partnerekkel, akik ugyancsak nagyon fontosak, de meggyőződésünk, hogy az Egyesült Államok nem egyszerűen csak egy stratégiai partner, hanem egy természet adta szövetséges. Ennek következtében nagyon jelentős mértékben fejlesztenünk kell a gazdasági dimenziókat, a szabályozási dimenziókat is a kapcsolatunkon belül egyébként nem lesz lökőerő a transatlanti kapcsolat továbbfejlesztés érdekében. Oroszországot is említették tegnap, és sajnálom, hogy erre most vissza kell utalnom, ugyancsak a külkereskedelem kapcsán vetődött ez fel. Az elnökség melegen támogatja hogy Oroszország csatlakozhasson a WTO-hoz. Ez mindenkinek egy megfelelő helyzet lenne, a Oroszországnak javára válna a csatlakozás, és az a fegyelem is, amit ennek következtében be kell tartania valamennyi tagnak. Hogy Albániáról szóljak, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az életnek megvan a maga dinamikája, ez már számtalanszor bizonyította az élet. Az Európai Parlament a tőle telhető legjobbat tette, hogy megpróbálta összebékíteni a feleket, Schulz alelnök és kollégája ott jártak, és nagyon gyümölcsöző vitát folytattak mindkét félel, és megpróbáltak mindent elkövetni annak érdekében, hogy a helyzet javuljon, de hát sajnos ez nem következett be, úgy tűnik. Igen, úgy gondolom, hogy aktívan kell fellépnünk e tekintetben is. Egy dolgot azonban nem tehetünk, nem kényszeríthetünk rájuk, valamilyen magatartást vagy megoldást. A felekre nem tudunk semmit rákényszeríteni. Ösztönözni, bátorítani kellünk őket, azt el kell nekik magyaráznunk, hogy ha így viselkednek a továbbiakban, akkor nagyon hosszú időre kirekezték magukat az európai perspektívából, és remélhetőleg ezt az üzenetet meg fogják érteni. Segíteni is fogunk az albán népnek, amely megérdemli, de azt semmiképpen sem szeretném, hogy a folyamatban lévő politikai küzdelemben állást foglaljunk, pártoskodjunk. Lennek bizonyára olyanok, akik azt szeretnék, hogy egyik vagy másik fél mellé álljunk, de ezt nem szabad megtenni. Nem csak azért a szerepért, ami az enyém, hanem szerintem ez nem is segítene valószínűleg alapvető szabályokat természetesen be kell tartani valamennyi félnek, Vizsgálatok most már folyamatban vannak, az okokat is vizsgálják, az előkészületeket, próbálják feltárni, hogy pontosan mi történt a tüntetések folyamán. Tüntetéseket továbbra is terveznek. Az egyik érv, amit alkalmazunk, hogy talán nem kellene most nagy tüntetéseket, összejöveteleket szervezni, ez nem feltétlenül segít, ez nem biztos, hogy enyhíti a feszültségeket az országon belül. Tehát aktívnak kell maradnunk, de ugyanakkor azt is kell látni, hogy hol vannak a korlátaink. Koszovót illetően a párbeszéd mellett van egy nagy érv, hogy Koszovó nem maradhat egy fekete lyuk. Ugyanakkor azt is nagyon jól tudják, hogy mondjam ezt udvariassan, nincs túláradó ö, lelkesedés jelenleg a liberalizációt illetően. Koszovónak is eh, még bizonyos alapfeltételeket is teljesítenie kell. Egyelőre, amennyire tudom, nem történt előrelépés a visszafogadás eh, területén, tehát a visszafogadási megállapodás vonatkozásában, és vannak, a, vannak aggodalmak a ö, eh, visszaintegrálási problémákkal kapcsolatban is. Tehát még vannak alapfeltételek, amiket először teljesíteni kell. Hogyan kerülnek elköltésre a pénzalapok? Nagyon nagy tisztelettel, de úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, ami nem az általános ügyek tanácsának a kompetenciájába tartozik. Ez egy olyan kérdés, amit inkább a külszolgálatnak kellene feltenni. Természetesen konkrét nyugodtan úgy gondolom, hogy óvatosnak kell lennünk a különböző nyilatkozatokkal, olyanokat mondani, hogy csak fizetők vagyunk, és nem szereplők, közel-keletre is vonatkozik-e. Az egyik tagja, a, mint a külügyi szolgált egyik tagja, úgy gondolom, hogy a szerepemet, befolyásomat fel kell használnom az Európai Unió érdekében, és meg kell erősíteni az Európai Uniónak a szerepét a közel-keleten is. Eduard említette azt tagadalmat, amit Albánia jelent, megint csak egyetértek, és egységes üzenetet kell közvetíteni. Vannak üzenetek, amelyekről már volt szó, csak egyet tudok érteni abban, hogy valamilyen módon koordinálnunk kell az üzeneteinket is, csak úgy, mint a fellépéseinket. Ez közértek, valamennyiünk érdeke, és ez szorosan összefügg azzal is, amit már beszéltünk a bővítés kapcsán. Ismételten azzal a kérdéssel állok szembe, hogy mit, mi tartozik a külügyi tanácshoz, és mi az, ami az általánoshoz, és mi az, ami esetleg máshoz. Perúról, Kolumbiáról tegnap volt szó a külkereskedelmi tanácsban, ott is kaptam egy kérdést ezzel kapcsolatban, Nem igazán könnyű most itt a helyzet, mert, mint tudják, a külügyi tanács, amikor külkereskedelmi kérdést tűznek napirendre, akkor elvileg a rotáló elnökségnek kell elnökölnie, míg a külügyet általában a főképviselő elnökli. És itten talán azonnal rá is térnék ahhoz az alapkér, arra az alapkérdésre, amit ugyancsak feltettek, illetve kérték, hogy magyarázzam el, hogy milyen szerepe, mi a szerepe a forgó elnökségben a ö, külügyi akciók területén. Úgy gondolom, hogy ez nem igazán szürke terület, de abban egyetértek, hogy olyan kérdés ez, amit mindenképpen tisztázni szükséges. Illetve én úgy gondolom, hogy ez már tisztázásra került, de kell egy kis idő. Több dolog is van. A bővítés az általános ügyek tanácsához tartozik. Ugyanakkor szeretnénk megerősíteni az általános ügyek tanácsának a szerepét, hogy aktívabb legyen az előkészítésében, az európai tanácsülések előkészítésében és a follow-upban, a nyomon követésében is, amikor megszületnek a döntések. Másfelől a külügyek külügyi tanácsokat, mint említettem, a Lisszaboni szerződés óta vagy a főképviselő elnökli, és nem a az a éppen funkcióban lévő elnökség által elnökölt. Hogy itten egyenlők az egyenlők között, ezt nem tudom, inkább azt mondanám, hogy tagjai vagyunk a külügyi tanácsnak, meghívhatnak bennünket, vagy felkérhetnek bennünket, kérhetik, hogy konkrét feladatokat lássunk el. És itt a helyettesítési kérdés is felmerül, amiről korábban nem volt. Még mielőtt a forgó elnökség volt, akkor is előfordult, hogy a főképviselő megkérte a trió valamelyik tagját, hogy egy konkrét külügyi feladatot végezzen el. És természetesen erre készen állunk a jövőben is de nagyon szigorúan véve a külügyi kérdéseket, én nem vagyok felhatalmazva arra, hogy a főképviselő nevében szóljak. Ha csak nem, arra kérnek föl, hogy őt helyettesítsem. Ezt természetesen megtehetem, de most nem erről van szó. Ezért én nagyon óvatosan ö, fogalmaznék, vagy tennék javaslatokat, észrevételeket a ö, külügyi tanács nevében, amelynek én nem vagyok az elnöke. És hogy visszatérjek a kérdések listájához, azt a kérdést vetném, venném, ami a média törvényel kapcsolatos, és ez egy olyan kérdés, amit egy-két percben magyar ö, sapkámat tenném fel. Azt javasoltam már egy néhány héttel ezelőtt, hogy azok, akik valamilyen jogszabályt megkívánnak ítélni, azok először is olvassák el nagyon gondosan és elemezzék az adott jogszabályt. A második dolog, ami természetesen egy nagyon pozitív fejlemény, hogy az Európai Bizottság elolvasta a jogszabály szövegét, elemezte is ezt a szobanforgó jogszabályt, és bizonyos nagyon fontos konklúziókra jutott. Az lenne a kérésem, hogy aki ítéletet kíván mondani erről a jogszabályról, vagy esetleg egy átfogóbb kontextusban valamilyen alapértékekről, szabadságról, demokráciáról, egyebekről kíván szólni, annak is el kellene olvasni a Cruz biztos levelét is. Nagyon jó útmutatás lesz ez e tekintetben, hogy ezek az alapelvek, értékek hogyan is néznek ki. Ez a levél bizonyos garanciákat kér annak érdekében, hogy megóvásra kerüljenek ezek az elvek és értékek. És megint csak magyar szerepkörben mondom, hogy ezeket a garanciákat meg fogjuk adni annak érdekében, hogy a helyzet teljes mértékben tisztázottá váljon, minden félreértés, torzulások és felhevített politikai vita ellenére. Európai Unió és Kína eltekintetben azt hiszem, talán azt kellene mondanom, megismételem, amit mondtam a kompetenciák elválasztásáról a főképviselő és a külügyi tanács vonatkozásában, illetve az általános ügyek tanácsa ügyében. Ami az embargót illeti, azt hiszem, hogy ez a tagállamoktól függ. A tagállamok erről időnként tárgyalnak, és eddig mindig egységes álláspontot fogadtak el. Ugyanaz volt a végkövetkeztetés, hogy a meglévő Európai Uniós politika mellett maradnak. Izlandal milyen fejezetet nyissunk meg? Általában az a szokásos, hogy mindig a legegyszerűbb fejezetekkel indítunk, és utána megy, térünk rá a nehezebbekre. Izland egy kicsit sajátos terület, az Európai Gazdasági Övezetnek tagja, tehát nem táltnak, de előfordulhatna, vagy lehet, hogy jó ötlet lenne az, hogy egyes fejezeteket megnyitnánk, és ugyanakkor párhuzamosan le is zárjuk, lévén, hogy a kritériumokat már teljesítették. Tehát lehetne, hogy mindezeket a fejezeteket egyszerre elindítjuk, és még az is lehetne, hogy nyitás után azonnal le is tudjuk zárni, és ez egy nagyon erős lökés lenne a további tárgyalásokhoz, illetve a nehezebb fejezetekhez, vagy a kényesebb kérdéseket felvető fejezetekhez. Szerbia, koszovói tárgyalások. Mindkét fél sürgetett bennünket, és a főképviselő már több lépést is tett annak érdekében, hogy ezek a tárgyalások mielőbb kezdődjenek meg. Szeretném saját véleményemként azt is elmondani, hogy sajnálom, hogy ezek a tárgyalások még nem kezdődtek meg nem kívánom hibáztatni egyik felet sem. Tény, hogy nem kezdődtek el ezek a tárgyalások. A gondolat mindig az volt, hogy megpróbálunk mindkét félnek tanácsot adni, és úgy tanácsolni, azt tanácsolni nekik, hogy a legegyszerűbb, leginkább technikai jellegű kérdésekkel, problémákkal kezdjenek, olyanokkal, amik nem foglalkoznak a státusz kérdéssel, de amik ugyanakkor nagyon fontosak lehetnek az embereknek, azoknak, akik ott élnek, és akik a napi problémákat élik meg a, a távközlésben, telekommunikációban, biztonságban és egyéb területeken. Tehát megint csak azt mondhatom, hogy mindenképpen a feleket bátorítani kívánjuk arra, hogy ezeket a tárgyalásokat kezdjék el mielőbb. Well, Turkey, of course, has been... Uh, Törökország kérdését is több kolléga megemlítette. Hát itt három fejezetről van szó, amelyek elviekben megnyitásra kerülhetnének. Az energia az egyik, a másik a közbeszerzés, és a harmadik pedig a szociális ügyek. Mindhárom akár mindhármat, vagy egyenként is meg lehetne nyitni őket, de egyelőre úgy tűnik, hogy vannak mondjuk technikai kérdések, kihívások ezekkel kapcsolatban úgyhogy semmit sem tudok ígérni. Nem tudom megígérni, hogy bármelyike három fejezetből valóban elkezdődik a tárgyalása, de amit viszont leszögezhetek, az az, hogy mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy legalább egy ezen három fejezetből megnyitása kerülhessen. Tudom, hogy nagyon kevés az időmbe is kell fejeznem, de egy utolsó gondolat igencsak nagy köszönettel vagyok Tőkés László irányába, aki is a Duna stratégia kérdését megemlítette. Miért is? Azért, mert ez a legjobb példája, szimbóluma annak, hogy az Európai Unió mennyire inkluzív jellegű. Itt nem csak a bővítésről van szó, hanem makroregionális stratégiákról, amely igen nagy területeket lefedhet, akár 14 országról, ebből 8 egyébként ebben az esetben Európai Uniós tag, és 6 ország nem. De ez összességében azt mutatja, hogy nem kívánunk a különböző tag, a tagok és a nem tagok között falakat emelni. Tehát ez egy makrogazdasági stratégia, amely ugyanakkor egy reményteljes szimbólum és egy regionális együttműködés kezdetét jelezheti. Ami pedig a keleti partnerséget illeti, ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy bármikor, hogyha meghívnak, szívesen ide el fogok látogatni, és ezzel a kérdéssel is közelebbről megismerkedhetünk, és természetesen jó szívvel fogom venni a kritikákat is. Köszönöm szépen mindenkinek a jó kívánságokat, és természetesen mindenkinek, ha tolmácsoljam az együttműködési szándékomat, remélem ez minél sikeresebb lesz. Köszönöm szépen! Grazie, signor ministro. Köszönöm szépen, miniszter úr! Itt le is zárhatjuk a vitánkat, természetesen mi is egyetértünk ezzel, és minden bizonyal lesznek még rá alkalmak, hogy közös kompetencia körünkből különböző kérdéseket megvitathassunk. Nagyon örülünk annak, hogy megismerhettük ön személyét, aki igen összefogottan, jól fogalmazva elmondta a prioritásokat, és nagyon jó munkát kívánunk a hat hónapos soros elnökséghez. Most egy néhány perces technikai szünetet tartunk, hogy az elnökségi asztalon kicserélhessük az illetékes személyeket. Colleague, please sit down. We have to start because... Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet, el kell, hogy kezdjük a munkánkat, mert a biztos úr itt van velünk, és nincs sok időnk vele vitázni. Ezen kívül jó barátot is köszönhetünk az ő személyében, és Örményország, Grúzia, Moldávia, illetve Ukrajna delegációjaitól is megérkeztek ide barátaink. Ugye most a szomszédsági politika felülvizsgálatának kérdésében fogunk eszmét cserélni. Az illetékes biztossal. De van itt valami más is nem csak önt fogjuk meghallgatni, hanem biztos úr, ön felé tolmácsolhatjuk álláspontjainkat is. David és Szivics is képviselők javaslatokat dolgoztak ki jelentéstevőként, és el is fogják mondani ezeket a jelentéseket nagy vonalakban. Tehát a mai napon egyfajta bilaterális eszmecserére kerül majd sor, az ön, illetve részben a mi felelősségi köreinkből. Október 26-án ön ismertette az európai szomszédság politika legfőbb sarkalatos pontjait, a mai napon pedig ezt az eszmecserét folytatjuk közösen nem is akarok most tovább beszélni, hanem inkább átadom önnek a szót. Remélem, hogy minél rövidebben tud ön is bevezetőt tartani, hogy minél több idő jusson a parlamenti képviselők kérdéseire, valamint a jelentéstevőkre, akik majd előadják jelentésük tartalmát. Köszönöm szépen, és öné a szó. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselő asszonyok, képviselő úr, kedves kollégák, kedves barátaim! Öröm, hogy itt lehetek ma önökkel. Tisztelt elnök úr, ahogy említettem már a második eszmecserénkhez, a szomszédsági politika felülvizsgálatával kapcsolatban, amikor utoljára találkoztunk ebben a témában, október 26-án már megosztottam önökkel néhány gondolatot a kialakuló kérdésekről a felülvizsgálattal kapcsolatban. Mielőtt meghallgatnám a véleményüket, hadd emlékeztessem önöket arra röviden, hogy mi hogyan látjuk, milyen fő kérdések vetődnek fel a felülvizsgálat kapcsán eddig. Milyen emlékeznek rá, hogy három kérdést tettünk fel a partnereinknek, a tagállamoknak és a többi érintett félnek. Először az általános hosszú távú ENP jövőképre kérdeztünk rá, másrészt specifikus célkitűzésekre középtávon a különböző területeken, a harmadik pedig arra vonatkozott, hogy milyen erőforrásokra, eszközökre van szükségünk a célok eléréséhez. Hadd fejtsem ki ezeket egy kicsit bővebben. Ami a hosszú távú dolgokat illeti. A felülvizsgálati folyamat megerősítét nyert megerősítést nyert közös jövőképünk, hogy a lehető legszorosabb politikai együttműködést végezzünk ezekkel az országokkal, és a lehető legmélyebbre ható gazdasági együttműködést folytassunk. A partnereink hangsúlyozzák, hogy jelentősebb előnyöket kell biztosítani, a tagállamok pedig a reformokat hangsúlyozzák, azok szükségességét. Demokrácia, jogállamiság, emberi jogok, központi szerepet kell, hogy játszanak, akár délre, akár keletre tekintünk, minden arra mutat, hogy többet tehetünk, és meg vagyok győződve hogy többet is kell tennünk, hogy támogassuk partnereink és népeik aspirációit. A hosszú távú ENP modell az európai gazdasági térség mintájára alakulhat ki. Nagyon ambiciózus ez, hiszen a partnerek között nagyon nagyok a gazdasági fejlődésbeli különbségek, és a partnerek a döntéshozatalba való beleszólást nem nézik jó szemmel. Gazdaságilag, politikailag megvalósítható ez? Gyakran felvetődik a kérdés, hogy a hosszú távú gazdasági stratégiák mindegyik partner esetében megvalósíthatóak-e? Az önök véleménye nagyon hasznos lehet ebből a szempontból. Végül, amikor ambíciózusabb ajánlatokról beszélünk, nyilván felvetődik a differenciálás kérdése. Mindkét jelentés hangsúlyozza ezt, és én teljes mértékben osztom azt a mondatot, amit a tisztelt Silec képviselő fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy a legjobban teljesítő partnerekkel hogyan tudunk intenzívebb kapcsolatot kialakítani a hatékonyabb eredmények elérése céljából. Természetesen Érdekelne bennünket, hogy a gyakorlatban önök ezt hogyan gondolják megvalósíthatónak. Ami a középtávú célkitűzéseket illeti az LNP e esetében, nagyon várom négy kérdésben az önök inputját. Egyrészt az irányításra vonatkozóan, a konfliktusokra vonatkozóan, a gazdasági integrációra vonatkozóan és a mobilitásra vonatkozóan, ami a irányítás, kormányzást illeti, hogyan tudjuk megerősíteni az emberi jogi párbeszédet annak érdekében, hogy az Európa Tanács és az ENSZ normákkal jobban összeegyezhethetően működjenek ezek az országok. Hogyan lehet megerősíteni az igazságszolgáltatás, hogyan lehet hatékonyabban felépni a korrupció ellen, és hogyan lehet a civil társadalmat segíteni. Mind a két jelentés hangsúlyozza, hogy ezt kellene tennünk. Ami a konfliktus helyzeteket illeti, a partnerek kéréseire reagálni kell, az Európai Uniónak hangsúlyosabban kell fellépnie, a Lisszaboni szerződés is lehetőséget ad erre. Ami a gazdasági integrációt illeti, fokozatosan méreható és átfogó szabadkereskedelmi övezet jönne létre, és ez a kelet és déli szomszédok kívánsága és érdeke egyaránt. Hogyan tudunk gondoskodni arról, hogy az Európai Unió és partnerei érdekeinek ez a lehető leginkább megfeleljen. Ami a mobilitást illeti, milyen paraméterek mentén lehet win-win megközelítésben mindenki számára előnyös, biztonságos megoldásokat találni a vízumkönnyítésnek mi lenne a feltételrendszere, illetve a szabadságok előmozdításának lehet-e proaktívabban gondolkodni a munkavállalói szabadságról, mozgásszabadságról, és milyen eszközök és erőforrások, ugye ez az utolsó téma szükségesek ahhoz, hogy a céljaink megvalósuljanak. Ez egy kényes kérdés nagyon sok Európai Uniós tagállam számára, de nem lehet megkerülni. Megfelelő finanszírozásra van szükség az elkövetkező pénzügyi tervidőszakban, annak érdekében, hogy a politikánk megvalósulhasson, és nagyon örülök neki, hogy mindkét jelentés megfelelő szintű finanszírozást követel a szomszédsági politikához. Ehhez természetesen szükségünk lesz az önök támogatására, és az önök elképzeléseit is várjuk, nem csak a finanszírozással kapcsolatban, hanem azzal kapcsolatban is, hogy hogyan tudjuk jobban teljesíteni a kitűzött célokat. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, mielőtt zárnám szavaimat, hadd szóljak pár szót a jövő héten összehívandó miniszteri konferenciáról. Az a tapasztalatunk, hogy az összes külügyminiszter összehívása a régióban nem könnyen megvalósítható feladat. Majdnem az összes déli partner jelezte, hogy nem tudnak eljönni, mert Katárban, Kelet-Jeruzsálem témájában egy másik miniszteri konferencián kell, hogy részt vegyenek, így a rendezvény nem lehet sikeres, ezért úgy döntöttünk, hogy töröljük a programba, de ettől függetlenül nagyon sűrű eszmecsere programot tartunk, és április 20-án közleményt adunk ki. Úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy én befejezzem a mondandómat, és meghallgassam az önök véleményét. A két jelentés előadója igen komoly munkát végzett már eddig is. Nagy kíváncsisággal hallgatom az önök megállapításait, illetve jövőbeli szándékait. Bízom benne, hogy a mai vita megfelelően fog hozzájárulni az ambiciózus javaslataink megvalósításához, illetve politikai támogatást fog nyújtani azokhoz. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Mint ahogyan ezt előre is bocsátottam, ma nem csak önt fogjuk meghallgatni, hanem a szomszédságpolitikával kapcsolatos véleményünket is ki fogjuk fejteni. Meg is adom éppen ezért a szót Szivjecs képviselőnek, a kijelentéstevője ennek a kérdéskörnek. Kérem, hogy azért a négy perces felszólalási időt próbálja meg betartani, hogy aztán a vita is ki tudjon bontakozni majd a, vit- a biztossal, illetve a kollégákkal. Köszönöm szépen! Köszönöm. Köszönöm a biztosnak és a elnöknek a szót. Nagyon szépen köszönöm a biztosnak a felvezető szavait. Ugyanis, mint mindig, most is igen rendezetten tárta fel a problémák lényegét, és ez hozzájárul ahhoz, hogy mi is rendszerezettebben tudjunk gondolkodni a mi jelentésünk három kérdés körül forog. Az Európai Parlament és jó magam jelentéstevőként, kollégák, és mindazok, akik árnyékjelentéstevőként tevékenykednek és segítik munkámat, az ő munkájukat is nagyon megkönnyíti a mostani helyzet, hiszen egy kicsit hátra is tekinthetünk. A szomszédságpolitika, amely 2004-ben vette kezdetét, az Európai Unió nagy bővítési évén kezdődött, és ez egyfajta vígasz díj volt azok számára, akiket akkor nem hívtunk meg az Európai Unióba, de akik közelebb kívántak lenni az Európai Unióhoz. De azért ne felejtsük el azt sem, hogy 7 év alatt óriási változások történtek a világban, és most is nagy változásoknak lehetünk szemtanúi. A szomszédságpolitika ezt dinamikus változással követte. A következőket szeretném elmondani. Ebben a hét évben hatalmas radikális változásokat tapasztalhatunk pozitív értelemben, például az ukrán demokrácia megerősödése tekintetében, de épp úgy negatív értelemben is gondoljunk Fehér Oroszországra. Tehát sajnos nem minden halad jó irányba, meg vannak a kiemelkedő pontok és a sajnálatos visszalépések is. Éppen ezért szeretnék arra emlékeztetni, hogy például ma Magreb országokban, Észak-Afrikában leomlik éppen egy fal, amely mögött a totalitárius rezsim húzódott meg. Gondoljunk Tunézia esetére. Éppen ezért az általunk megfogalmazott politikának az ottani nép kéréseinek kell megfelelnie. Nagyon sok országban van ez így egyébként, nem csak ott, tehát nagyon nagy bátorságra és fantáziára van szüksége. Nem csak az elit, hanem általában a közvélemény és a társadalom irányába is lépéseket kell tennünk. Most pedig térjünk rá a lényegi kérdésekre, mert nem szeretnék azokról a pontokról beszélni, amelyek amúgy is szerepelnek jelentésemben. Csak annyit mondanék el ezzel kapcsolatban, hogy szeretnénk, hogyha folytatódna a szomszédságpolitika, most a keleti partnerség tekint, ö, irányába. Egy intelligens, differenciált politikáról van szó, de közös politikát szeretnénk, és azt szeretnénk, hogyha a különböző problémák ellenére is meg tudnánk őrizni ezt a, a fontos pontjait. Ugyanazok a kihívások ugyanis mindenütt. Még ha a helyzet még oly változó is. Nos hát mi is az újdonság néhány évvel ezelőtthöz képest? Az, hogy most egy olyan szomszédságpolitikát javaslunk, amely a fiatalokkal és a társadalommal, a tömegkommunikációs eszközökkel, illetve intézményekkel veszi fel a kapcsolatot, tehát olyan intézményekkel, amelyek a helyi társadalom nyelvére le tudják fordítani, és hatékonyan közvetíteni tudják értékeinket. Vízumkönnyítések, egy másik fontos pont, ugyanis enélkül nem is beszélhetünk már többé arról, hogy a társadalomra valós hatást tudunk gyakorolni. Éppen ezért nagyon okosan kell fellépnünk, és bizony a vízum kötelezettség olyan kötelezettség, amelyet intelligens módon le kell építenünk, le kell bontanunk. Egy másik kényes téma a pénz. Az Európai Uniónak meg kell mondania, hogy mennyi pénze van, erre a célra elkülönítve. Persze ezt tudom, hogy nagyon nehéz, de nem szabad, hogy ezt a témát negligáljuk. És vég, végül azt is el kell mondani, hogy ezeknek az országoknak bizony a bővítés nagyon fontos lenne. Ma nem tudunk nekik ilyen perspektívát nyújtani, de a gazdasági és politikai változások nagy nehézséget rónak a, ezen országok társadalmaira. És végül egy kis megfigyelés, megjegyzés. Az Euronest ellenkével megpróbáltuk megvitatni ezeket a kérdéseket, de az Euronest az még sajnos nem teljes mértékben partnerünk, bár szükségünk lenne rájuk, hiszen parlamenti dimenziót adna ennek a politikának, amelyről ma beszélünk. Köszönöm szépen az árnyékjelentéstevők munkáját, akikkel már kétszer is eszmét tudtam cserélni és szeretném megköszönni a biztos szolgálatait, munkatársainak munkáját is, hiszen nagyon jó együttműködést alakítottunk ki. Azonban a munka oroszlán része hátra van még. A mai javaslat gyakorlatilag egy javaslatra vonatkozó javaslat, de még ebben a formában is a biztost támogathatja a mindennapi munkájában. Köszönöm szépen, elnök! Most pedig Salafranca képviselőnek adom meg a szót, aki Dávid képviselő helyében fog egyrészt beszélni, aki most nincs itt, és aki egyébként a déli szomszédság politikával foglalkozik, és másrészt pedig koordinátorként is az EPP nevében Szivics úr jelentését fogja kommentálni. 7 percet adunk neki. Köszönöm szépen, elnök úr. Még rövidebben is szólhatok. A jelentéstevő Dávid úr a Merida, de mediterrán dimenzióval kapcsolatban azért nem tud itt lenni, mert beteg, fertőző beteg, és hát az orvosa mondta, hogy nem jöhet, és ő kért meg, hogy ismertessem a jelentést. Egy másik kolléganő, ő nem beteg, nem fertőz, de ő az Alkotmányügyi Bíros, Bizottságban van elfoglalva. Tehát az ő anyagát is én ismertettem. A ö, frakció két tagja kérte, hogy Füle urat ö, külön ö, köszönjük meg neki azokat az elmélyült kapcsolatokat, amelyeket tarthattunk velük, ö, vele még ö, képviselőként is, illetve a harmadik országokkal, a harmadik no, országok nevében, amelyeket jól ismerünk. A két árnyék jelentéstevő is együtt dolgozott. Annak érdekében, hogy ö, a fontos pontokban, mindkét dimenzióban egyet tudjunk érteni. Ugye az volt a célkitűzés, hogy legyenek konkrét célkitűzések a szomszédos országoknak, hogy a legjobb gyakorlatok terjedjenek el, és meg kell konkrét célokat ö, határozni, így lehet leginkább előre haladni. Természetesen építve azon értékekre, amelyeket a szerződéseink képviselnek, és ügyelve arra, hogy ezek az értékek ezekben az országokban is átültetésre kerüljenek. Janakó asszony úgy gondolja, hogy elő kell segíteni az Európai Unió és a partnerországok közötti kapcsolatot, együttműködést, de az is fontos, hogy ezen térségeken belül, tehát a partnerországok egymás közötti együttműködését is elősegítsük. Dávid úr a mediterrán dimenzióval kapcsolatban úgy gondolja, hogy a hangsúlyt a mediterrán unióra kell tenni, és sajnálatos, hogy a miniszteri értekezlet nem esett ezzel egybe. szándéka volt, hogy aláhúzza és megoszza valamennyi kollégával azt a véleményét, hogy a parlament támogassa az állásfoglalást a keresztény üldözés ellen, és azt tap és azt szeretnénk, hogyha ez az aspektus nem tűnne el kedves kollégánk Dávid nem akart közvetlenül utalni a tunéziai helyzetre, azért, mert úgy gondolta, hogy figyelembe véve a fejleményekkel, hogyha most tenne hozzá egy bekezdést márciusban, amikor erről szavazni fogunk, akkor már ez idejét múlta lenne. És ezt a munkamódszert az árnyék jelentés készítőkkel fogja folytani. Ennyit a Janakó asszony részéről. A két ö, ö, megjegyzés. Az egyik a 18-as bekezdést illeti, ahol azt mondjuk, hogy a támogatás, a strukturális támogatás, ezek alapvető eszközök, amik amikkel konkrét ösztönzőket tudunk alkalmazni. A kondicionalitási kritériumokat is be kell vezetni, az á, a költségvetési ellenőrzés, átvilágítás, alacsony korrupció, és hogy a hatékonyan és átlátóan kell ezeket az eszközöket megnézni, amik a partnerségi kapcsolaton belül vannak. A szomszédsági politikánknak az a célja, hogy megoldási javaslatokat fejlesszünk ki a befagyott konfliktusokra ezekben a térségekben. Egyrészt az OECD-vel való együttműködés kap keretében is, illetve informális kapcsolatok segítségével is illetve a, a civil szervezetek bevonásával, és felhasználva az Európai Unió rendkívüli képviselőinek a közreműködését. Délelőtt volt egy nagyon érdekes vitánk a rendkívüli képviselőkről, én szeretném megismételni, hogy mennyire értékeljük biztos úr az ön munkáját. Azt is szeretném megismételni, hogy valamennyien készen állunk arra, hogy el együtt dolgozzunk azért, hogy ezeket a célokat elérjük. Köszönöm szépen. És most Páskó képviselőnek adom meg a szót két percre. Köszönöm. Köszönöm szépen, és én is szeretném nyugtázni örömmel hogy ön segítőkészen áll hozzá a mi szakbizottsággal, való együttműködéshez. Az ön magatartása példás, és bízunk benne, hogy a jövőben nem is változik ez meg. Ki fogjuk használni, ha megengedi. A kérdésem azzal kapcsolatos, hogy Tunéziában azt tapasztaltuk meg, hogy az emberek korruptnak találták a rendszerüket, és megszabadultak tőle de itt a parlamentben nem hallottam semmit erről a helyzetről. Mármint, hogy az Európai Unió nem nyilatkozik erről a konfliktusról. A sajtóban kiszivergott dokumentumok jelentek meg a palesztin hatóságról, sok pénzt adunk ugye ennek az övezetnek, és nagyon rossz lenne megtapasztalni, hogy mondjuk nem volt igazunk, amikor pénzt nyújtottunk nekik. Ettől függetlenül kimondhatjuk, hogy a közelkeleti békefolyamat leállt. Hogyan látja ön a lehetőségét annak, hogy az Európai Unió is esetleg szerepet játszott abban, hogy megakadt a folyamat. Mi a mi álláspontunk most? és amennyiben Most, most, most mi legyen akkor a szerződéssel? Folytassuk, folytassuk a jelenlétünket, a részvételünket. Grazie, onorevole. Köszönöm, Pászkó képviselő. Brandner képviselője szó két percre. Köszönöm szépen. Nagyon röviden, Füle úr öntett fel néhány kérdést, erre reagálnék, itt vagyok. Két dologra reagálnék, egyfelől a civil társadalomra kérdezett rá, és arra, hogy a emberi jogokat, jogállamiságot miként lehet támogatni. Úgy gondolom, hogy a demokrácia és emberi jogok megsegítő eszköze, egy ragyogó eszköz, és a kormányok nélkül is lehet használni, Észak-Afrikában például használtuk, majd később megbeszélhetnénk, hogy mit lehet még itt tenni, de kérje ön, hogy több pénzt szálljunk erre, és esetleg kevesebbet más célokra ugyanis nem lehet mindenre több pénzt kérni, nem, reálisnak kell lennünk, prioritásokat kell kitűzni, és ez lehetne az egyik prioritás. Talán jó stratégia lenne, hogyha nem összességében több pénzt kérne, hanem bizonyos prioritásokra. A közvetlen költségvetési támogatások körében én nem nyújtanék támogatást például Közép-Ázsiában olyan dolgokra, ahol nincsenek konkrét projektek, illetve ahol a, az NGO-k nem ellenőriznek. Tehát, hogyha a költségvetésből közvetlenül nyújtunk pénzt, akkor legyenek szervezetek, amelyek ellenőrzik a felhasználását. Köszönöm. Vála képviselője a szó. Thank you, dear. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Reagálnék Marcsiviez úr jelentésére, és kérdést is tennék fel a biztosnak. Úgy gondolom, hogy nagyon gazdag jelentéstervezetet készített a kollega, ezért csak két észrevételem lenne. Az első teljes mértékben egyetértek az előadóval abban, hogy világosan meg kell különböztetni az országokat a teljesítményük alapján. Tehát a legjobban teljesítő kézzelfogható juttalomban kell, hogy részesüljenek az EU-tól kereskedelemben, vízumpolitikában, politikai párbeszédben, és ebből a szempontból hasznos lenne, hogyha Moldáviát külön kiemelnénk a jelentésben, ugyanis ez egy sikertörténet, nem múlt év sikertörténete, és mindenképpen elismerést érdemel. Másfelől probléma számomra, hogy Oroszország nem is szerepel ebben a jelentésben. Én értem Oroszország alapvető tényező, keleti térségben, nagyon komoly partnerország. Azt is tudjuk, hogy Moszkva a kezdetektől fogva szkeptikus, sőt kritikus volt az LMP-vel kapcsolatban, de azt hiszem, hogy Oroszország álláspontja azóta megváltozott, és ugye a keleti partnerség barátainak tagja lett, ez egy informális országcsoport. Azt hiszem, hogy ki kellene használni ezt a lehetőséget arra, hogy ösztönözzük Oroszország részvételét az LMP e partnerségben és projektekben. Ez nem csak növelni a kereti partnerség hitelét partnereink szemében, hanem pozitív hatása lenne bilaterális kapcsolatainkra Oroszországgal. Füle biztos úrnak is kérdésként teszem fel mindezeket. Köszönöm, Zala képviselő. Tanok úr, elnézést képet, kérek. Önnek kellett volna megadjam a szót, de most uh, meg is kapja a szót. I was twice rapporteur on kétszer is előadója voltam az MPT-mának a parlamentben, és érdekes volt, hogy az egész szomszédsági politikának egy előadója volt, és két külön segítője a kelet, a dél vonatkozásában, most pedig már két jelentés készül, és ez előrejelzhető volt, hogy Marokkót, Moldáviát, Grúziát és Jordániát nem lehet egy kalap alá venni. Jordániának sem az EU-val, sem egyetlen jelölt országgal nincs közös határa, ennyi erővel Kazasztán és a szomszédsági politikának a része lehetne. Egyébként ezt kértem is a múltban. Minden esetre az architektúrával együtt kell élnünk, de 2006 óta nem sok minden változott, amikor először én vizsgáltam ezt a politikát. Ukrajna még csak potenciális jelöltnek sem minősült azóta. Albánia viszont most már ugye jelölt állam, pedig hát láthatjuk, hogy egymást lövik az emberek az utcán és hát a Janukovics kormány idején Ukrajnában valószínűleg semmiben nem fognak közeledni a közös értékekhez, talán csak hegyi Karabach és Azerbajdzsán konfliktusa oldódik meg, hogy Azerbajdzsán egyre gazdagabb, Fejr Oroszországban Lukasenka továbbra is diktátorként működik, Grúzia a legátláthatóbb országként öm, még komolyabban kíván téve az orosz befolyásnak a keresztényeket olyan országban, mint Egyiptom továbbra is üldözik, sőt a palesztin területeken is. Tehát elég deprimáló a kép, de nagyon sok sikert kívánok a biztos úr erőfeszítéseihez. Köszönöm, Tenok úr. Protasievics úr következik, aki a fehér orosz kapcsolatokért felelős két perc. Dziękuję przewodniczący. Również chciałbym zacząć od... Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék gratulálni azoknak, akik ezt a jelentést elkészítették, különösen a lengyel kollégámnak, Sivjec úrnak, még hogyha politikai döntések nem mindig vannak kis átfedésben keleti partnerség az, ami engem különösen érdekel. Különösen gratulálok ahhoz, hogy szerepel a jelentésben a civil társadalom jelentősége, és a jelentés hangsúlyozza egy helyen, hogy az EU számára komoly partnert eh, jelent keleten a civil társadalom. A biztos úr eh, kérdéseket tett fel a jövőképpel kapcsolatban. Sivic úr is eh, rákérdezett a tagságra. Nagyon fontos lenne, hogy ne kettős mércét alkalmazzunk a szomszédokkal szemben, délen és keleten. Egyes országok európai szomszédnak számítanak, hogyha reformot akarunk az emberi jogok terén, a közéletben, akkor a tagság perspektívája nagy motivációt jelent, tehát nagyobbat, mint a gazdasági együttműködés. Köszönöm. Bosztináru képviselője a szó, aki Albániával kapcsolatos jelentésünkért felelős, és február 1-én az AFED szakbizottságban az Albániával kapcsolatos helyzetről fogunk meghallgatást tartani. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves biztos úr, a kérdésem nem a keleti partnerségre, hanem Albániára fog vonatkozni, és ez most egy tűzfészek, és minden bizonyal ön is tudja, hogy mik is történtek az elmúlt héten. Nos hát Tiranában sajnos süvítenek a golyók, és ez bizony mindenki számára jel kell, hogy legyen. Néhány hónapja már ön részt vesz a két blokk közötti párbeszéd beindításában, és megpróbáltunk mindent megtennünk annak érdekében, hogy a több mint két éve tartó helyzetet feloldjuk. Az Európai Parlamentben a két legnagyobb európai párt, a szocialisták, illetve a néppárt mindent megtett, reménykedtek is, de nem sikerült mégsem előrelépést elérni. Hogyan értékeli ön a mai Albániában kialakult helyzetet? És kettő, mit kellene tenni annak érdekében, hogy a helyzet ne váljon valóban robbanékonyá, és végül mit kell tenni akkor, hogyha nincsen megoldás a helyzetre? Köszönöm. Vájgol képviselő következik. Köszönöm szépen. szerettem volna megköszönni a jelentéstevőknek a munkáját, és ugyanakkor röviden csak annyit mondanék, hogy a déli dimenzió az európai szomszédságpolitikán belül mindenképpen ezt beárnyékolják azok a problémák, amelyek a régióban uralkodnak. Sokat beszélünk az Euromediterrán Unióról, amely teljes mértékben képtelen a működésre, és amennyiben ilyen formában találkozunk, akkor csak azt láthatjuk, hogy a konfliktus két résztvevője egymással nem igazán tud párbeszédet folytatni. Tehát, gyönyörű papírok, születtek, de minden attól függ, hogy meg tudjuk-e oldani legalább néhányat a problémák közül, ugyanis az ilyenfajta kezdeményezések csak akkor lehetnek hatékonyak. Ma egy olyan üzenetet kaptam, miszerint az Euromediterrán Unió elnöke beadta lemondását. 42 éves, holott valaki inkább az én korosztályomból kellett volna, vagy hát pont korhatár előtt kellene elvállaljon egy ilyen típusú feladatot, de értem frusztrációját, és hogy miért mondott le, mert valóban nem történik semmi ezen szervezeten belül. És szeretném kihangsúlyozni azt is, amit már több kollégánk elmondott. Amennyiben nem sikerül a problémákat megoldani a régióban, és most még további problémák is ezekhez adódnak, akkor az ilyenfajta projekteknek semmi értelme nem lesz. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Schulz képviselő, két perc. Herr Kommissar Fühle, ich möchte mich ausdrücklich bei Ihnen für die... Tisztelt biztos úr, Szeretnék köszönetet mondani önnek, hogy nagyon közel áll a mi bizottságunkhoz, és lehetőséget ad nekünk, hogy gyakran tárgyaljunk önnel. Ez lehetővé teszi azt, hogy mindig reagáljunk az aktualitásokra. Rendkívüli ülésünkön is részt vett, meghallgattok a fehér oroszországi ellenzék képviselőit, akik azt kérték, hogy a partnerség kerüljön felfüggesztésre. Szeretném megtudni, hogy most hol tartunk fehér oroszország kérdésében, mit értünk el, és a kapcsolatok felfüggesztése az megfelelő és hasznos politikai nyomást gyakorol-e. Feltettem a kérdést Van Rompuy úrnak és a tanácselnökének, és megkérdeztem tőle, hogy az Afrikai Unió az hasonlóan a, az elefántcsontpartra való tekintettel nem lenne célszerű, hogyha Lady Ashton és Barroso úr elmenne Minskbe, és ott elmondanák, hogy mégis mi az uniónak a véleménye. Negatív választatot azt mondta, hogy a következő budapesti csúcs lehetne egy olyan alkalom, ahol Lukacsenkotól lehetne egy számonkérést tenni. E, a vízumügyek ott vannak, e, nyilván emlékeznek, hogy Lukacsenko nem tudott részt venni a csúcson. Most szeretném megtudni, hogy január 31-én a külügyi miniszterek tanácsán ön amellett lesz-e, hogy hívjuk meg Lukacsenko úrt, hogy jöjjön el és számoljon be a választási kérdésekről, ami egyszerűen vicc volt volt. Még mielőtt egyébként szankciókat alkalmaznánk. Köszönöm szépen, Sulc úr. Abjönc úr következik, fikt, árnyék jelentéstevő a déli szomszédsággal kapcsolatban két percben. Eh, tres comentarios muy rápidos uno... Három nagyon gyors észrevételem lenne néhány éve. A szocialista frakciónkban már többször elmondtuk és hangsúlyoztuk, hogy feltétlenül szükséges kiegyenlíteni a keleti és a déli dimenzióját a szomszédsági politikának mint Mário Dávid jelentésének árnyék jelentéstevője szólok. De tulajdonképpen a azt szeretném hangsúlyozni, hogy a globális kép a mediterrán térségben drámai módon mutatja és bizonyítja azt, hogy megfelelő prioritásokkal kell rendelkezni, és ennek a és, és ki kell egyenlíteni, egyensúlyozni a forrásokat is, és megfelelő politikai akarat kell. Libanontól Tunéziáig a közel-keleti konfliktusokat figyelembe kell venni. Egyiptomban is nagyon aggasztó a helyzet. a dél-mediterrán térségben nagyon is rendezetlenek a helyzetek. Különböző okok miatt, különböző helyzetek miatt, különböző gazdasági, szociális válságokat élnek meg ezek az országok. A másik észrevételem egy rövid észrevétel Tunéziával kapcsolatban. Tunézia és a demokratikus forradalma sikernek kellene, hogy legyen, és Európának az lenne a szerepe. Nem döntő Európa szerepe, de mégiscsak fontos, és ezért kellene egy munkacsoport, ami az európai intézmények képviselőiből áll, hogy megmutassuk Európa hozzájárulását, és hogy egy valódi demokratikus átmenet legyen, és sikerüljön megerősíteni a demokratikus pluralista köztársaságot, és valamennyi civil társadalmi erő jelen lehessen. És a harmadik ponta pedig a következő, hogy Vajköl úr is elmondta délelőtt, lemondat a főtitkára a mediterrán térség uniónak. Ez egy olyan dolog, ami nem működik. Nagyon gyorsan tisztázni kell a helyzetet, és meg kell vizsgálni, hogy hogyan tudunk együttműködni. és hogyan tudjuk dinamizálni a kapcsolatokat a Mediterrán Unió és a társulási szerződések között, amiket a szomszédsági politikán belül hozunk létre. Ez szerintem nagyon fontos, Oberos úr. Kedves kollégák, engedjék meg, hogy egy emlékeztessem önöket arra, hogy az egység tekintetében már egyszer foglalkoztunk ezzel az európai szomszédság politikával. És van a napi rendünkön egy ilyen ö, kérdés is, hogy Tunéziával ról is véleményt cserélünk Füle úrral. Talán ezeket az észrevételeket eltehetnénk, de három perces válasz következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon köszönöm a biztos úrnak. Mindig olyan, van olyan kedves, hogy eljön és rendszeresen részt vesz az üléseinken. Általánosságban úgy gondolom, hogy Európa nem szabad, hogy er-, erőd legyen, a gazdasági pénzügyi válságnak a hatásait viseli Európa is, és ennek a hatása nem kedvez a szomszédság politikának. Ha osztjuk ezt az értékelést, és hogyha ez nem tudom, hogy oda kell, eh, hogy vezessen, hogy felülvizsgáljuk a szomszédsági politikát. A szomszédsági politika egyébként megmutatta határait, és ez okozza a keleti politikánknak a gyengeségét. Továbbá, hogy nehéz a ö, kondicionalitás fel kritériumokat alkalmazni ezen országokra, mert amikor pénzt kell adni ezeknek az országoknak, azzal a feltétellel, hogy a demokráciát fejleszik, akkor nem tudunk ilyen eszközöket ö, rendelkezésre bocsátani. És hát itt nagyon pontos választásokat kell tenni az együttműködés, e, mediterrán együttműködés keretében. Fontos, hogy leválaszok a közel-kelet kérdést. Olyan helyzet ez, ami nagyon rendkívül nehéz, és hogyha ezt a, összekapcsoljuk az egyéb politikákkal, akkor nem lesz lehetőség, hogy együttműködjünk ezzel az egész térséggel. Itt két teljesen különböző helyzetről és feltételekről van szó, tehát a prioritásokat meg kellene határozni, és jó lenne, hogyha egy új politikai, kulturális megközelítést dolgoznánk ki. Ennek érdekében az egyént kell ezen új politikák, szomszédsági politikák köz, központjába állítani. Nem csak retorikáról van itt szó, hanem arról van szó, hogy az egyén, az ember legyen a politikák középpontjába. Van. Ez... Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Panzéri úr. Gomez úr most pedig lezárja a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani a bizottságnak, amiért, eh, illetve biztos úrnak, hogy gyakran ellátogat hozzánk. Hogy eh, a libiai eh, keretmegállapodásnak, amikor az újra tárgyalásáról volt szó, akkor egyszerűen megdöbbentem. Azt láttam, hogy mint a tanács tagjai egy egészen más bolygón élnének, és egy olyan országról lenne szó, ami osztja a demokráciairól alkotott véleményünket, jogállam lenne, és így tovább. Valamennyi érintetet konzultálva ez nem igazán jött ki. De a tény az az, hogy el kell ismerni, hogy nem olyan partnerekkel van dolgunk, akik ugyanúgy látják a dolgokat, mint mi, és hogy ugyanolyan szándékaik vannak, mint nekünk a központi értékek vonatkozásában. Tehát nagyon fontos a lentről felfelé történő megközelítés. Ezt javasolták a kollégák is, Mário Dávid is, és a civil társadalomnak kell összpontosítani, a civil társadalom intézményeit kell megerősíteni, a tunéziai leckét kell levonni, nem szabad olyan kormányokat támogatni, amelyek valójában diktatúrák, az embereket kell támogatni. Más kérdés, hogy a kormányjal kapcsolatot kell tartani, egyébként nem tudnánk ezekben az országokban dolgozni, de pénzt olyan programokba kell helyezni, ami az igazságügyet, a szabad médiákat, a nőket támogatják. A nők nagyon fontosak az iszlám társadalomban. A nőnek a szerepe rendkívül nagy, és nagyon fontos a demokratizálási szempontból is. És természetesen a fiatalok is ide tartoznak. És olyan programokat kell segíteni, támogatni, ami segíti az ő fejlődéseket a mi biztonságunkkal, növekedésünkkel együtt. A megújuló energiák, a vízkészletek megóvása, energia, és a fiataloknak a bevonása is központi kérdés. És végezetül pedig a konfliktusok kérdése. Egyszerűen azt mondja az Európai Unió, hogy Nyugat-Szaharával kapcsolatban nincsen álláspontja miközben tudjuk, hogy ez a konfliktus milyen mértékben akadályozza a gazdasági fejlődést és az integrációt Algéria-Marokkó között. Tehát a kérdésem az az, hogy tisztelt biztos úr, kérdik e azt Marokkótól, hogy számoljon be arról, hogy hogyan kerül el költése az a pénz, ami Nyugat-Szaharának szánunk. Sokkal határozottabban kellene fellépni és megkövetelni tőlük ezeket az információkat. Remélem, hogy a Tunéziáról majd tud, fog szólni, hogy hogyan hat ez a ö, szomszédsági politikára. relazione del commissario Fide. Bene, allora a lei commissario numerose domande eh, Köszönöm szépen, most pedig átadom a szót Füle biztos úrnak. Hallotta, hogy milyen kérdések hangzottak el. Kérem, hogy tömören válaszoljon rájuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt néhány általános észrevételt szeretnék tenni, és aztán specifikus, konkrét aspektusokra is rátérek. Ez egy vita, nem is kérdés-felelet sorozata, nagyon érdekesek a kérdéseik. Először is ugye azt szeretnénk elérni Ketivel együtt, hogy igazi eszköz legyen ez a kereti partnerség, illetve a szomszédsági politika a társadalmak számára. Nem egyszerűen a kormányokkal szeretnénk együttműködni. Másfelől a szomszédsági politika a Lisszaboni előrehaladást kell, hogy tükrözze. A, B pedig alapot kell, hogy szolgáltasson számunkra arra, hogy jobban különbséget tegyünk dél és kelet között, illetve dél és kelet, mint térségeken belül. Azt is lehetővé kell, hogy tegye, hogy egyensúlyt alakítsunk ki, következetesek legyünk egyfelől, másfelől pedig rugalmasak is. Ne egyik végletből a másikba essünk, rugalmasan és hatékonyan kell, hogy tudjunk reagálni a különböző társadalmak szükségleteire. A harmadik észrevétel, amit tennék, az az, hogy az ENP jelenleg és a jövőben is olyan partnerség, ami az értékeken, a demokrácián, jogállamiságon, jókormányzáson és emberi jogokon alapul. Ugyanakkor elnézést, hogy um, nem megfelelően használom ezeket a szavakat, de a szomszédság politika nem Nobel-díj a jó magaviseletért, ez egy program, egy vállalás a mi részünkről, vállalás arra, hogy segítjük a partnereinket, szomszédainkat a reformok végrehajtásában. Méghozzá oly módon, hogy a hasznot az egész társadalom élvezhesse. Kérem, hogy legyenek tisztában azzal, hogy nagyon nagy ám a verseny ezekben a térségekben. Nem csak a mi értékeink, nem csak a mi kormányzási formánk ö, keltette fel a szomszédok érdeklődését, tisztában kell lenni ezzel is. A negyedik általános észrevételem, elnök úr, úgy tekintem, hogy ez egy új szakasz kezdete a mi érintkezésünkben a felülvizsgálati folyamat kezdetén. Nagyon jó, hogy ez az eszmecsere igazi vita, és nagyon bízom benne, hogy folytathatjuk ebben a szellemben majd. Most néhány konkrét kérdéssel foglalkoznék. Szalafranka úr Unió a földközi tengeri térségért, illetve egy másik képviselő is rákérdezett. Én egyetértek, én is aggódom, számomra is aggodalmat okozza az Unió, ennek az Uniónak a a helyzete az, hogy a főtitkár kollégám lemondott, nem tudtam vele ma beszélni, de mihely tudok, fogok. Ott voltam, amikor Barcelonában a titkárságot megnyitottuk, és mind a ketten ambíciózusan álltunk hozzá a titkárság működéséhez. De értem azt is, hogy nagyon frusztráló volt az elmúlt időszak számára. Igazából az a helyzet, hogy most már másodszor val kudarcot a csúcs találkozó terve, és nincs elég politikai iránymutatás, nincs elég lendület. Felvetődött az is, hogy ki finanszírozza a titkárságot, hány tagállam. Most egyetlen partnerállam sem vesz részt ebben. A bizottság finanszírozza. Szóval ez nem egy olyan környezet, ami lehetővé tenni, hogy a titkárság tényleg eredményeket tudjon felmutatni konkrét projektekkel, amelyeket az emberek érzékelnek a régióban. Szükség van a politikai lendületre, meg kell oldani a társelnöklést, különösen az Európai Unió oldaláról. Mindent meg kell tenni. Nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy a közelkelet nem része ennek, meg hogy a közelkeleti kérdésekkel nem foglalkozunk. Nem lehet ezt a kérdést kizárni, hiszen a közelkelet ott van, létezik. Okosan kell a kormányközi és a közösségi módszert tötőzni, annak érdekében, hogy az Európai Uniós szakpolitikákat ne hozzátrányos helyzetbe a közelkereti kérdés. A jó dolog az, hogy miniszterek találkoztak és konkrét konklúziókat el is fogadtak. Paska képviselő úr és ilyesmire kérdezett rá. Kathy fog erre válaszolni. Nem csak az idő miatt hagyom meg neki a válaszadás lehetőségét. De ott voltam, jártam a régióban, felkerestem Izraelt és a megszállt területeket is, és a közösségi eszközökkel megpróbáltam amennyire csak tudom támogatni Keti munkáját. Wartner kollega a pénz kérdése. Igen és nem a válasz, attól függ, hogy honnan nézzük. Teljesen egyetértek önnel, nem feltétlenül arra van szükség, hogy több legyen a pénz, hanem arra, hogy okosabban használjuk fel. És hogy eh, rugalmasabban. Lehet, hogy nem az A programban, hanem a B programban lesz el szükség végül, Például nézzük meg Tunéziát, ott vannak olyan programok, amelyek az igazságügyi reformot támogatják 2013-ig előre megtervezve. Jó lenne, hogyha ezt 2011-2012-ben le tudnánk zárni, rugalmasságra van szükség, de Valóban több ambícióhoz, több pénzre van szükség, például a gazdasági integrációhoz, az a méreható, átfogó megállapodásokhoz. Én arra tettem vállalást, hogy egy nagyon ambíciózus programot valósítunk meg, ami lehetővé teszi a partnerek számára, hogy az EU joggal harmonizálják a belső jogukat. Nagyon méreható, át, átfogó változásokra van szükség, és ez költséges. Most, hogyha komolyan gondoljuk, hogy elvárjuk tőlük, hogy ezt elvégezzék, és így fokozatosan a belső piac részévé váljanak, akkor meg kell találnunk a módját a támogatásuknak. Természetesen végelményben a saját érdekükben, saját hasznukra tesszük ezt, teszik ezt, nem lehet őket magukra hagyni, különösen, hogyha nincsen meg valahol a jövőben a csatlakozásnak a vonzereje, akkor az ösztönzés nagyon korlátozott lehet csak. Tehát én egyetértek az ön szempontjaival, de figyelme kell venni ezeket az aspektusokat is költségvetési közvetlen támogatásokra tett észrevételét is feljegyeztem. Zala képviselő Oroszországról beszélt, azt hiszem, hogy eljött az idő, hogy a szomszédok szomszédaival tárgyaljunk. Egyébként már nem is úgy hívják ezt a társaságot, hogy az EMP barátai, hanem egy koordinációs csoport, ez informális jellegű. Szerintem figyelembe kell venni, hogy Oroszország a múlt év végén azt kérte, hogy ne legyen teljes jogú tagja ennek az informális csoportnak sem, hanem inkább megfigyelője. De nem csak Oroszországról van itt szó, hanem más fontos érintettekről is ezekben a politikákban. Terna képviselő. Négy évvel ezelőtt lehet, hogy optimistább lett volna, mint ma. Nos, bizonyos mértékig én is hoztam az ön frusztrációját, de azt hiszem, hogy azt is ki kell mondanunk, hogy nagy kihívások álltak a szomszédság előtt ezekben az években. És vajon mi lenne a helyzet, hogyha nem lett volna mondjuk a keleti partnerség? És ez a nagy vonzerő, hogy közelebb hozzuk ezeket a partnereket az EU-hoz. Bosszináru képviselő Albániával kapcsolatban tett fel kérdést. Mint tudja, Kathy Ashton külön megbízottja Albániában van most. Azt ö, tapasztaljuk, hogy folytatódott a politikai egyhelyben toporgás, ö, remélem, hogy most már nem a választásokról van szó, illetve hát most már nem a választásokról van szó, hanem komolyabb a helyzet, és bízom benne, hogy mindkét fél tisztában van a tétekkel, amennyiben így folytatódik az események sorozata, hogy milyen súlyosak lehetnek a következmények. Nyilván Albánia érdekei ellenében hatnak ezek az események. Küldtünk egy levelet napokkal a megmozdulások előtt, amikor ugye embereket öltek meg ami nagyon sajnálatos. Levelet küldtünk a kormánynak, a bővítési éves jelentés alapján rámutatva, hogy milyen fontos erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a, a májusi választások, mert megint választások lesznek, önkormányzati választások megfelelően kerüljenek megrendezésre és azt is elmondtuk, hogy nagyon fontos lenne ebből a politikai zsákutcából kiútni, Az emberek életére is kihatott ez a politikai helyzet, és a hagyományos szavakon túlmenően a múlt júniusi krokodil vacsorára is utaltam, és arra, hogy a két nagy politikai család vezetői legyenek tisztában vele, hogy folyamatosan készen állunk arra, hogy támogassuk a megoldást, hogyha a megoldás keresésben egy utolsó akadályt kell már csak elhárítani. Szerintem fontos itt leszögezni, hogy Merszef látsák nem ugye a külön megbízott nem csak az EU intézmények támogatását élvezi, hanem az Európa Tanács főtitkárával is beszéltem, a NATO főtitkár környezetéből is támogatást kapott, illetve más tagállami érintettek, az EBS, e nemzetközi szervezetek mind egységesen lépnek fel, ez a mi fő üzenetünk. Elnök úr, tisztában vagyok az idő keretekkel, de ez fontos volt elmondanom. Tisztelt kollégánk Solcs úr említette a keleti partnerség felfüggesztésének kérdését. Úgy gondolom, hogy az a tény, hogy Fehérország nem része a dimenziónak, és nem kapja a, a pazi, ö, keleti partnerségnek a juttatásait, ez tulajdonképpen most az árát fizeték meg annak, hogy nem lépnek elég, és nem tették meg azt, ami kell ehhez a partnerséghez a valóságban. Tehát a választások előtt emlékszem, hogy végig gondoltuk, hogy egy politikai keretet kínáljunk nekik, és bilaterálisan próbáljuk őket elkötelezni. Ez ma már nincsen az asztalon, úgy gondolom, én is nagyon várom a külügyminiszter, hogy a külügyminiszterek ezt a jövő héten megvitassák, és egyéb kérdéseket is és az egész spektrumát ennek a kérdésnek, illetve az ösztönzőket is fontos megvitatni, amik a civil társadalomnak, a demokratikus érdeknek az igényeit is figyelembe veszi. A multilaterális dimenziójának a kapcsolatnak egy nagyon pici technikai, pénzügyi segítségnyújtást lettén nyilvánul meg. Nem hiszem, hogy az üres szék politika és ez a dimenzió hasznos lenne továbbá. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos hogy foglalkozzunk ezzel a fehér oroszországi kérdéssel, nem úgy, mint az Európai Unió és Fehér Oroszország közötti kérdés, hanem a partnereinkkel is kell beszélni, mert ez egy regionális kérdés. Tehát fontos, hogy ők lát, értsék, vagy lássák, hogy mi hogyan gondoljuk ezt a, illetve a december 19-ét. És ezzel azt hiszem, hogy a végére értem a védett konfliktusok. Már többször hallottam ezt, és nem tudom el, csak elismételni, hogy fokozatosan kell aktívabbá válnunk. Ez a lehető meg, legjobb megoldás, hogy ne csak a törekvéseinket vegyük figyelembe, hanem azt is, hogy amit a Lisszaboni szerződés lehetővé tesz. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. <coughs> Grazie, eh, Füle. Köszönjük szépen, Füle biztos. Nagyon hatékony volt ön, de sajnos nem tudtunk több időt biztosítani. Az idő ugyanis véges. Most pont ezért a következő napi rendi pontot már nem fogom bevezetni, hanem csak megadom önnek rögtön a szót a tunéziai kérdésben. Nagyon kevés időnk maradt, maximum fél óra. Tehát kérem, hogy 10 percben fogalmazza meg mondani valóját, és aztán 20 percet adunk a parlamenti képviselőknek. Okay, Mr. Chairman, uh, uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Lehetetlen feladat elé állít. Nem uh, tudom lerövidíteni a nyilatkozatomat, és uh, én föl fogom olvasni az egészet mert számos önökkel a plenáris ülésen is már a múlt héten megosztottam sok mindent, és szeretném azt több olyan elemet is beleépíteni, amit kollégám mondott. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, egy fordulóponthoz értünk, egy igazi demokrácia irányába halad Tunézia. Annali elnök elhagyta az országot, és az RCD a párt, az ő pártja, felbomlott a központi bizottsága, és egy átmeneti kormányt neveztek ki, amelyik a korábbi ellenzékből áll. A politikai foglyok szabadon bocsátását bejelentették, az emberi, emberi jogi tevékenységeket is engedélyezték, és valamennyi politikai pártot legalizálták. És egy biztos neveztek ki, akinek az a feladata, hogy javaslatot tegyen a politikai változásokra, és megvizsgálja a korrupció, két bizottság is létrejött, egy az egyik a korrupciónak a vizsgálatára, a másik pedig a tüntetések alatti erőszak vizsgálatára. Ezek rendkívüli fejlemények, amelyeket üdvözlünk. Remélhetőleg a tunéziaiaknak ez nagyon fontos, akik nagyon hosszú ideig éltek úgy, hogy nem tudták valóra váltani a törekvéseiket. De Tunéziában ez csak a változásnak a kezdete. Az átmeneti kormánynak széleskörű elfogadást kell kivívnia, fontos, hogy kiépítse a bizalmat és megteremtse a stabilitást az átmeneti időszakra. Tunéziának újra kell indítani a gazdaságát, és stabil lehetőségeket kell létrehozni, ahol megfelelően elő lehet készíteni a következő választásokat. Azonban engedjék meg, hogy világosan fogalmazzak ebben a nagyon fontos időszakban, az Európai Unió a tunéziaiak mögött áll. A főképviselő és jó magam is elmondtuk, hogy szándékunk segíteni a külszolgálati részéről van egy képviselőnk, aki Tunéziában van, és aki találkozni fog mindhárom bizottsággal, és aznak legfőbb szereplőivel, ez azt jelenti a, a civil társadalommal és az ellenzék képviselőivel. A következő lépés egy politikai látogatás lesz, amit amint a, le, a, fe, a körülmények lehetővé teszik, teljesíteni kívánunk és tisztelt ház is elmondta, hogy szeretné, elmondta, hogy volt erről vita, melyen én jó magam is ott voltam. Azt is értem, hogy az Európai Parlament delegációja is el fog utazni hamarosan Tunéziába, és ezt üdvözlöm. Az Európai Parlament és bizottságai, valamint politikai pártjai nemzetközi és európai szinten nagyon jelentős szerepet eh, kell, hogy játszanak, hogy segítsék az intézményi megerősödést az uniós környezetben, illetve tunéziai barátaiknál. A kezdeti lépések, amelyeket az átmeneti kormány hozott Tunéziában, jó irányba mutató lépések, Ugyanakkor a hatóságok feladata, hogy az új kötelezettségvállalást megvalósítsák az irányítás, az alapvető szabadságjogok, a gazdasági, szociális reformok és a jogállamiság vonatkozásában. Az Európai Unió támogatja, készen áll, hogy támogassa az átalakulást, a szabad, átlátható demokratikus választások megtartását, amint a feltételek ehhez adottak politikai, technikai, anyagi támogatást is adunk a Tunéziának, amire szüksége lesz ahhoz, hogy meg tudja szervezni és meg tudja tartani a választásokat. Egyéb intézkedéseket is kilátásba helyeztünk, ilyenek a azon szóval személyek javainak a befagyasztása, illetve utazási tilalom azokra, akik az előző rendszer kiszolgálói voltak. Megkívánjuk erősíteni támogatásunkat a tunéziai civil társadalomnak. Szeretném hangsúlyozni az utóbbi pontot. Nagyon sok átmenetet láttunk már, még Európán belül is, azon a részen is, ahonnan én származom. Nagyon fontos, hogy támogassuk a civil társadalmat, és hogy ez hozzá tudjon alkalma, illeszkedni az új helyzethez. Ez ö, legalább annyira fontos, mint a ö, korábbi rendszerben volt. Ezért fontos az európai kezdeményezés az emberi jogokért és a demokráciáért, és azoknak, akik nem az államot képviselik programjaink és partnerség eh, kellett és a politikai pártok eh, segítségével kell, kell ezt eh, megvalósítanunk. Úgy gondolom ez az egyik legjobb le- megoldás arra, hogy Tunézia jövőjébe fektessünk, és segítsük Tunéziát, hogy stabilizálja saját magát, és mielőbb elérje a változásokat. A státuszát illetően E, Európai Unió készen áll, hogy felújítsa a tárgyalásokat egy új e, alapon, és párbeszédet folytasson a demokratikusan választott kormányal, és akciótervet készítsen az új e, helyzethez alkalmazkodva. Mindig is barátja voltam annak a fajta megközelítésnek, amely az emberi jogok, illetve a demokrácia szempontjából magas sztenderdeket állapít meg. Éppen ezért az Európai Uniónak támogatnia kell Tunéziát az előtte álló kihívásokkal való megküzdés terén, főként a szociális és gazdasági problémákkal való megküzdést gondolom ennek, hiszen ezek voltak az előző rezsimet aláásó okok között. Ami a fiatalokat illeti, a fiatalok és főként a fiatal egyetemet végzettek között nagyon magas a munkanélküliség, ezen kívül pedig a közegészségügyi helyzetre is minél hamarabb választ kell adni. Ehhez pedig privát befektetésekre van szükség, a korrupció megállítása, a földvásárlás, illetve olyan mechanizmusok beiktatására van szükség, amelyek a reformokat támogatják. A múltban az Európai Unió mindig is támogatta ezeket a területeket, és most új mm, kapcsolatokra lesz szükség a demokratikusan megválasztott reformkormánynyal. Tunéziával kapcsolatban nagyon fontos számunkra az, hogy az átmenet minél demokratikusabb legyen, ugyanis ez mind a kettő fél számára rendkívül fontos, és a társadalmaink közötti kapcsolat, az gazdasági kapcsolataink igen erősek. Nem csak meg kell őrizzük a múlt vívmányait, hanem új ö, eredményeket is ö, fel kell mutatnunk a jövőre nézve. Mindent meg is fogunk tenni annak érdekében, hogy a demokratikus átalakulást segítsük Tunéziában, és általában az arab világban, a Magreb országokban. Köszönöm szépen. Grazie, commissario. Eh, Köszönöm szépen. Most egy rövid vita következik. Két perc Salafranca úrnak. Köszönöm szépen. A biztos szavai nagyon megnyugtatnak, és egybe is esik mindez azzal, amit gondolok. Az Európai Uniónak segítenie kell a demokratikus átalakítási folyamatot, az átláthatóság, az intézményrendszer átalakítása, illetve a független bírói hatalom meg felépítése a legfontosabb célok most. Azt hiszem, hogy le kell vonjuk a tanulságokat is ebből a mostani fejezetből, és az elkövetett hibákból tanulnunk kell. Ugyanis csak így lehet majd elérni azokat a célokat, amelyeket kitűztünk magunk elé. Egy task force-ra is utalás történt, amelyet az Európai Uniós erőközpontként értékelhetnénk, ehhez pedig egy állásfoglalásra is szükség lesz a különböző politikai pártok, illetve a frakciók egyetértésével. Nagyon örülök annak, ahogyan ön hozzááll ehhez a kérdéshez. Egy adhok delegációt fogunk a helyszíre küldeni, és azt hiszem, hogy a bizottság, illetve a főképviselő és az Európai Parlament erőfeszítései mind-mind egy irányba kell, hogy mutassanak. Meg kell bizonyítsuk azt, hogy most az egyszer az Európai Unió jól fog működni, mert ez a mi érdekünk is, hiszen az unió stabilitása is kockán forog. Elnök, köszönöm. Biolsz képviselő következik két percben. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy nagyon érdekes volt az ön előadása. Ehhez nem is lehet mit hozzáfűzni. Ez bizony az az európai hang, amit itt ebben a parlamentben szeretnénk hallani. De sajnos a tunéziai nép az elmúlt hetek során az Európai Unió szerepével kapcsolatban nem volt túl pozitív, nem volt túl népszerű sem az, az EU emiatt. De mégiscsak úgy gondolom, hogy a parlament azért valamit mégiscsak tett. Európa puha hatalmának hatása, amely a civil társadalommal való kapcsolatokban nyilvánult meg a tunéziai emberi jogi szervezetekkel, vagy akár a sajtóval, vagy általában a civil szervezetekkel való kapcsolatfenntartás nagyon jó volt, és azt hiszem, hogy ennek az átalakulásnak talán az a legnagyobb érdeme, reméljük, hogy egyébként pérlaértékű lesz, az az, hogy a tunéziai nép milyen büszkén és vitte végbe ezt a változást, és ettől függetlenül azt is mondhatjuk, hogy ebben a válsághelyzetben az Európai Unió szerepe mégiscsak konkrét eredményeket is hozott. Ezen kívül ugye fontos az, hogy az arab világ, illetve az Európai Unió kapcsolatára is kitérjünk. Úgyhogy ebből a szempontból a tunéziai helyzet alapvető fontosságú. Reméljük, hogy ennek pozitív lesz a kimenetele, és az egész régióban megváltozhatnak az események, azonban amennyiben ez nem történik meg, és az is igaz, hogy biztos, hogy nagyon sokan érdekeltek abban, hogy a helyzet inkább rossz irányba forduljon. Köszönöm szépen, Sákán képviselő. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner. Well... Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Szeretném, hogyha jó lenne, hogyha több időnk lenne, hogy Tunéziáról beszéljünk, mert ott nagyon-nagyon fontos dolgok történnek. Ön említette a bizonytalanságot, és azt is, hogy Európai Unió kész segíteni. Kétségtelenül tehetnénk többet, hogy segítsünk az állampolgároknak, hogy érvényre jutassák a szabadságukat és az emberi jogaikat. És fontos lenne tanulni a tunéziai helyzetből, mert 23 évig volt egy diktátor, amelyik egy évvel ezelőtt szinte ugyanebben a bizottságban még szövetségesként is emlegették egyesek, és itt közben az állampolgárok polgároknak a jogait sértette. És ez fontos Tunéziának a jövedelme és mindenféle megbékélési folyamat. De nagyon sajnálom, hogy különbség van a között, ahogy az Európai Unió hangját hallatja, illetve a francia kormány hangja, ezt már említettem a plenárison is, de most is meg akarom említeni, a, a francia kormány napokkal a kormány megbukása előtt rohamrendőrök kiképzését és támogatását ígérte. Ez egy nagyon nagy ballépés volt a részéről. Egyiptomban is megverik az embereket, ott van egy generáció, aki szeretne több jogot, szabadságot, és támogatnunk kell őket Egyetlen egy mód, ahogyan segíthetjük őket, amiről nem hallottam öntől, az az, hogy ez a fiatal generáció ö, bevonása kerzik, illetve ö, globálisan ö, összeköti ö, kötetésben vannak, ez pedig az internet. A ö, különböző ö, új technológiákkal nagyon szigorú ellenőrzés alá vonják, vagy igyekeznek vonni ezt az eszközt is. Amikor nagyobb szabadságot akarjuk, akkor ezt az új technológiát fenn kell tartanunk, és oda kell figyelnünk erre a technológiára. Ugyanis, hogyha ezt nem használjuk ki, akkor a diktátorok jobban fogják a technológia segítségével elnyomni népeiket. Köszönöm szépen. Brante képviselő kapja meg a szót két percben. Szeretnék csatlakozni kolléganőmhöz a felhívása kapcsán. Ugye óvatosak vagyunk, óvatoskodunk, várunk, és aztán lecsúszunk a lehetőségekről. Most is várjuk arra, hogy majd mit fog kérni tőlünk az új kormány. Hogyha 20 évvel ezelőtt ezt tettük volna, akkor még most is állna a vasfüggöny nem biztos, hogy várni kell, milyen körülményeket kell teljesíteni ahhoz, hogy aktívabb legyünk a civil társadalom támogatásában. Miért nem adunk ki egyértelmű jeleket az egyiptomi, tunéziai és egyéb fiataloknak, hogy látjuk és tudjuk, hogy mit kellene tenni. Szerintem sokkal többet lehetne tenni Tunéziában jelenleg is. Például Eston asszony elmehetne az Enszel együtt, lehetne egy nők az átmenetért folyamatot elindítani. Rengeteg ötlet van, lehetne segíteni, például nyomtatókat létrehozni, vagy telepíteni, és így tovább. Nem szívesen hallom azt, hogy egyes magasrangú tisztviselők fognak elmenni Tunéziába. Gyorsan és azonnal kellene oda menni, hogy az Európai Unió arca látható legyen, és vegyünk részt. egyet. Termél át kell csoportosítani a pénzt oda, ami valóban fontos. A 20 millió, ami a belügyminisztériumra van az jogállamisághoz, a legfüggetlenebb bírókat menesztették. Tehát meg kell nézni, hogy hova kerül a pénz, mit akarunk, és vagy pedig le kell állítani más esetekben a pénzt. Tehát mindenképpen az emberi jogokra, a civil társadalomra kell koncentrálni és nem elegendő csak a szavazásokat támogatni, ennél sokkal többet, mélyebbre hatót kell tennünk. Én azt javaslom, hogy jöjjön létre egy munkacsoport a parlament, a bizottság és a külszolgálat között annak érdekében, hogy megnézzük a pénzek hova jutását, és hatékony válaszokat adjunk. Remélem, hogy fel fogja karolni ezt a kezdeményezést. Köszönöm. Grazie, onorevole Köszönöm szépen, és végül Hautala képviselő. Két percben. Köszönöm szépen. A mi emberi jogi albizottságunk egy kis delegációt kíván Tunéziába küldeni, azok után, hogy hallottuk, hogy milyen események is történtek ott. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy most már egy nagyobb delegáció részeként látogathatunk oda a jövő héten, esedékes egyébként ez a látogatás. A kérdésem a következő lenne. Ön szerint mit lehet tenni annak érdekében, hogy jogállami intézményeket hozzunk létre, és a jogi munkát segítsük ott, hiszen rengeteg olyan törvény van, amelyet módosítani kell, ezek elnyomó törvények, és ombudsmanra van például szükség, és más olyan intézményekre, amelyek a demokrácia garantálóiként léphetnek fel. Ezzel kapcsolatosak tehát a kérdéseim. Hogyan lehet át segíteni Tunéziát a reformok útján? És elnézést, még Kauntis úr is két percben hozzászól. Köszönöm, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα a έχω nem akartam utolsóként hozzászólni, nem én akartam, hogy, nem akartam, hogy enyém legyen az utolsó szó, mert amit Füle úr elmondott, az olyan szípnek tűnt, hogy az ember már szinte elhitte, hogy az a valóság. Nem kérdőjelezem meg a motivációit Füle, Füle úrnak. Egy évvel ezelőtt is volt egy ugyanilyen vitánk Benali rendszeréről és akkor a bizottsági képviselők azt mondták, hogy hát ilyen terveink vannak, olyan programunk van, évek óta állandóan azt hallottuk, hogy milyen módon sértik meg az emberi jogokat, a demokráciát, a jó szomszédsági eh, eh, kapcsolatok keretében mindig azt mondok, hogy hát minden tulajdonképpen jól van. Most mi biztosítja azt, hogy holnap nem fog ez ismételten megtörténni? Természetesen senki nem tud semmit sem garantálni, de nem hallottam senki részéről sem azt, hogy azt mondta volna, hogy hát sajnáljuk, hát évettünk, hipáztunk, nem, senki nem meakulpázott. A célunk az az volt, hogy a dolgok menjenek a maguk útján, a multinacionális vállalatok keressék meg, amit tudnak, és így tovább. Hamarosan választások lesznek Tunéziában. Garantálható-e az, hogy valamennyi erő, politikai erő ezen részt fog venni? Például azok, akik törvényen kívüliek voltak, a baloldaliak, akiket Benali rendszere üldözött. Vannak-e garanciák arra, hogy ezek a szavazások valóban laba, szabadok le és lesznek? A magánbefektetést illetően, beruházást illetően az a nagy probléma, hogy ez az ország, ez nyomorban él, nagyon súlyos a szegénység. Nem tudom, hogy mit fognak ottan csinálni a befektetők, a magántőke mit fogott csinálni, mit fog tenni a, az Európai Unió, hogyha segíteni akarja a befektetőket. Azt fogják maximum, hogy az országnak a vagyonát, a természeti erőforrásait kiak aknázzák, akkor további ö, szociális robbanás lesz. Ha a szolidaritás jegyében akarjuk megoldani a problémákat, az nagyon jó. Füle úr, nem hallottam a hozzászólásában, hogy beszélt volna a fertőzés jelenségéről Algéria, Egyiptom és így tovább vajon a szomszédsági politikánkban eh, nem jó üzeneteket küldtünk, és nem oda, hova kellett volna. Eh, Köszönöm szépen, és most végül visszaadom a szót a biztosnak, hogy választ adjon ezekre a felszólalásokra. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. I think, uh, uh... Nos, hát azt hiszem, hogy az utolsó kérdésre a választ az is jelentheti, hogy Keti Ashton és jó magam az európai szomszédságpolitikát most felülvizsgáljuk. Ugyanis ez a politika egy folyamatot jelent. Egy olyan folyamatot, amelyet bármikor felül kell tudjunk vizsgálni. Bizonyos értelemben Ketivel együtt már készültünk arra, hogy új eszközökre lesz majd szükség, új megközelítésre ezen országokkal szemben. hogy mi történt volna egy évvel ezelőtt. Erre a kérdésre a következőt tudom választani. Mi is történt valójában tavaly? Hiszen a tagállamok tavaly megegyeztek, vagy legalábbis egyfajta döntés született arról, hogy arra van szükség, hogy elindítsunk egy folyamatot ebbe az irányba. Múlt év szeptemberében volt egy találkozó, amelyben találkozni nyílott alkalmunk a civil társadalom képviselőivel, és ott megbeszéltük a büntető törvénykönyv 61-es cikkének módosítását, illetve azt, hogy a hatóságok mennyire működnek együtt, illetve nem működnek együtt pontosabban szólva a civil társadalommal. Szeptemberben kezdődött tehát ez a folyamat tavaly. És akkor szerettem volna közbelépni, közbeszólni, és egy rövid közleményt kiadni. Ez a közlemény egy fő elvere vonatkozott, amelyet többször is bevetettem már, és most is alkalmazni kívánok. A megerősített státusz megerősített elkötelezettségeket is, vagy kötelezettségeket is jelent. A 61b cikk egyszerűen összeegyeztethetetlen a megerősített státusszal, És ez tavaly történt, szeptemberben. Ketitől nem kértem arra engedélyt, hogy konkrétan bejelenthessem, de mégis most meg fogom tenni. Ükmen Garelli, akit önök is jól ismernek. Ismerik? Tehát ő egy igazgató, akinek az a feladata, hogy ezen országokkal foglalkozó politikákra hatással legyen, és azt hiszem, hogy ő az, aki a legjobb helyzetben van most ahhoz, hogy a helyzetet terepen is elemezze. Mindhárom bizottság tagjaival megkezdtük a tárgyalásokat, azzal is, amely a választások előkészítésén dolgozik, hiszen itt javaslatok fognak születni, arra vonatkozólag, hogy milyen módosításokat eszközöljenek a legkeményebb törvényeken, és kötelezettséget vállaltunk arra, hogy szakértőket küldünk, jogi szakértőket ennek a munkának a megvalósításához. És azután azt tudom még elmondani, hogy lehetőség nyílik majd arra is, hogy konkrétan fellépjünk, és az önök albizottsága és általában az Európai Parlament is segítheti ezt a munkát. És mindenképpen átadom majd a Task Force-szal kapcsolatos üzenetet is. De akár van Task Force-unk, akár nincs, Én hiszek abban, hogy ez most egy más, ez ugye most a második alkalom, hogy Tunéziáról folytatunk vitát, tehát én hiszek benne, hogy lesznek még a jövőben, a közeli jövőben alkalmak, hogy ezt a kérdést megvitassuk, és minden bizonyal a bizottság, a külügyi szolgálat és az Európai Parlament együttműködése alapvető fontosságú ahhoz, hogy jól végezzük a munkánkat. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon hatékonyak voltak a kollégák, és pozitívan, pozitív felhanggal zárhatjuk ezt a mai vitát. Valóban arra van szükség, hogy az önnel való együttműködés gyümölcsöző legyen. Bármikor szívesen látjuk itt, ebben a szakbizottságban, és nagyon értékeljük az önnel való közös munkát. Ahogyan ön is tudja, egy adhok delegáció, amelyre ön is utalt a plenáris ülés után ellátogat majd Tunéziába, és reméljük, hogy azt a szerepet is be tudja majd tölteni, amelyet itt most megfogalmaztunk. A főképviselő nek is felajánlottuk segítségünket, és az is lehet, hogy választási megfigyelő missziót küldünk majd, abban az esetben, hogy kb. 60 napon belül valószínűleg választásokat írnak majd ki Tunéziában valós demokratikus választásokat. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen mindenkinek a munkáját. A módosítások beterjesztésének határideje február 9-12 óra. Egyébként csak angolul lesznek a módosítások elfogadhatóak, hiszen nagyon rövid a határidő. Köszönöm, és viszont hallásra.